that A, that your table is One of those two open the ones are 1230, 1230. Then it's the, the just the legislative, it is during So, meine sehr verehrten Damen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 10 perccel már elmúlt 9 óra, lehet, hogy még jönnek páran, de kezdjük el mégis csak a munkát. Mert 10 óra 30-kor már a szavazás kezdődik, 11.30-ig tart, és talán nem lesz szörnyű, nem nehéz, de azért arra is kell hagynunk időt. A tízes napi rendi ponttal folytatjuk a tegnapi ülést. Meghallgatás, a szabályozás koherencia és az uniós jog végrehajtása a transatlanti beruházási partnerség. Vonatkozásában Moreira úr lesz az illetékes bizottság elnöke, itt a társelnököm, Kastex asszonyt is üdvözlöm, és a szakértői körből pedig Joseph T. Burke urat, aki az Egyesült Államok Európai Uniós képviseleténél dolgozik, kereskedelmi szakértő, James Kiddick urat, aki a White and Kaysen-nek a munkatársa, ügyvéd, Dirk Vantenkem urat, aki nemzetközi ügyek felelőse az Eurochambre szervezetnél, és Alberto Alemanno urat, aki Jean Bonnet professzor, a, a párizsi, egyik párizsi főiskolán. Az előadókkal megbeszéltem, hogy az udvariassági körökről lemondhatnak, egyből kezdhetik a szakmai előadásaikat. Börk úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és a meghívást is. Üdvözlöm, hogy itt lehetek, és megvitathatom önökkel azt, hogy az Egyesült államban hogyan működik a TTIP megállapodás kapcsán a szabályozási koherencia garanciája, garantálása. Egyszerű az üzenetem, az Egyesült Államokban a szabályozási koherenciát ö, úgy tekintjük, hogy a jó szabályozási gyakorlatokat ö, ö, meg kell osztani az USA és EU között. Átláthatóságra, elszámoltathatóságra épül, mi otthon bevonjuk mm, széles körben az érdekelteket a szabályozás alkotásba. Ezek a fogalmak az USA-ban hosszú ö, történetűek, az átláthatóság, ugyanis az elszámoltathatóság és a lakossági részvétel, ezek gyökerei vagy pillérei az USA szabályozási rendszerének. Én ezzel együtt nem akarom most önökre rá erőltetni azt hogy az USA-ban mi zajlik, és nem hiszem, hogy ez feltétlenül minta lehetne. Csupán el szeretném mondani önöknek, hogy az idő függvényében hogyan alakultak a válaszok bizonyos kihívásokra az USA-ban, a szabályozási rendszerünk hogyan alakult ki és alakult át. Azt remélem, hogyha jobban megértjük ezeket a fogalmakat, és azt, hogy hogyan képezik ezek a részét, pilléreit az USA jogalkotási szabályozási gyakorlatának, akkor könnyebb lesz az EU jog végrehajtása is a TTIP megállapodás keretein belül. Talán elmondanám először is azt, hogy mi is a története a jó szabályozási gyakorlatnak. 1930-as években, amikor az USA-ban nagy válság volt, Roosevelt elnök a New Deal néven sok intézkedést hozott, amelyek kiterjesztették a szabályozó hatóságok kompetenciáit, a gazdaság, a piacszabályozás, illetve a, a polgárok pénzügyi biztonságára vonatkozó területeken. Ezek az intézkedések hatalmas hatalmat adtak az államaparátus tagjainak, akik ugyan jó szándékúak voltak, de nem választott képviselők voltak, és ebből sok probléma adódott. A kormány végrehajtó szerep kapcsán felmerült, hogy a kormányzás másik két ága, a jogalkotás és az igazságszolgáltatás hogyan vonható felelősségre, hogyan ellenőrizhető a polgárok által, és hogyan lehet garantálni, hogy a valamennyi szereplő érintett részt vegyen a szabályozási gyakorlatban, és hogyan legyen az átlátható. Nem volt könnyű ezekre választ találni ezekre a kérdésekre. Sok feszültséget okoztak eh, ezek az ellentmondások, a végrehajtó, az igazságügyi és a legislatív ág között, illetve az érintettek körében. De idővel bírósági esetek, eh, szabályozások révén és egy rendelet révén, az el, egy elnöki rendelet révén ezek a kérdések eh, tisztázódtak, és ma olyan a szabályozás nálunk, amely valamennyi érintett, és a kormányzás valamennyi ága számára egyformán elfogadható. Garantálja ez a rendszer azt, hogy nem lehet zárt ajtók mögött szabályokat alkotni, és rákényszeríti a szabályozó hatóságokat arra, hogy meghallgassák az érintetteket, indokolják döntéseiket és céljaikat az érintetteknek, és a többi kormányzati ágnak is, mielőtt azok véglegessé válnának. Ezt a, ez a folyamat, ez a folyamat révén az USA világszerte vezető szerepet játszik az innovációban és a közvetlen befektetések területén. Megpróbálom most 5 percben vázolni azt, hogy hogyan működik ez a rendszer, melyek a legfontosabb elemei. Nem tudom, hogy mennyire látható ez a dia, semennyire, de azt mutatja, hogy a szabályozási folyamat hogyan működik. Először is a kongresszus javasolhatja, és csak a kongresszus javasolhatja a jogalkotást, és ő lesz a végső elfogadója is, a, és kezdeményezheti a szabályozás alkotást. Ha egy törvényt meghoztak, akkor a szabályozó hatóságok általában a következő lépéseket teszik. Függően a témától és az időkerettől a szabályozó hatóságok konzultációt folytatnak az érintettekkel, javasolnak egy rendelet vagy szabályozás tervezetet, más szabályozó hatóságokkal egyeztetnek a kormányzati ágon belül, a költségvetősi hivatallal is, amennyiben jelentős összegekről van szó. Utána a szabályozási javaslat kapcsán újabb szabályokat javasolnak, ezeket újra felülvizsgálják, egy véglegesnek szánt tervezetet írnak, megint egyeztetnek egymással a kormányzati hatóságok és a költségvetési ággal, illetve utána megindokolják a javaslattételüket, a kongresszus ezt napirendre tűzi, a szabályok hatályba lépnek, és a bíróságok pedig ellenőrzik a gyakorlatot és feedbacket adnak a az érintettek megbízásából. Tudom, hogy nem nagyon látható a dia, de megpróbálom mégis kibontani, hogy a szabályozási javaslattétel gyakorlata itt az oldal közepe fele hogyan működik. Ez önöket is érdekelheti, mert ez az egyik legfontosabb része, a szíve az USA rendszernek, és talán az EU eh, eljárások szempontjából is tanulságos lehet. Miután minden engedély megvan, és a szöveg megszületik, a szabályozó hatóság kiadja az adott szabályt, amely a következő információkat tartalmazza, vagy részeket. Van egy preambulum rész, amely indokolja a szabályozás szükségességét, és elmondja a szabályozás korábbi történetét. Indokolja, okokat, a célokat jelöl meg, és rossz, röviden összefoglalja a tényszerű tudományos alapját a szabályozásnak. Utána tartalmazza magát a szövegtervezetet, a szabályozás várt hatását, a hatástanulmányok eredmények és egyéb tudományos és gazdasági elemzések eredményét. A szabályozók, szabályozó hatóságok teljesen nyilvánossá teszik mindezt az interneten keresztül. A szabályozó hatóságok utána várják a feedbacket az érintett felektől, minden észrevételt nyilvánosságra hoznak, ahogy azok beérkeznek, ha csak nem tartalmaznak azok bizalmas információt, utána egy Matrix rendszeren belül ellenőrzik a kommenteket, és utána meghozzák a végső szabályt, az előzményeket közlik, a javaslattételt, a szabályozási hatástanulmányokat, a beérkezett megjegyzéseket tartalmazza az új szöveg, a más állami hatóságok tanulmányait, valamennyi egyeztetés jegyzőkönyveit, az okok és szélok elfogadhatóságát az érintettek által, illetve magát a végleges szöveget. Ezután a kongresszus újra áttekinti a szabályozást, és mielőtt ez teljesen véglegesé válna, még van vétó joga, sőt, az érintettek bíróság elé vihetik a tervezett szöveget, mondhatják azt, hogy az önkényes, vagy nem tartozik a szabályozó hatóság kompetenciájába, a bíróságok ezt felülvizsgálják, ezt lepapírozzák, eh, a, hogy eh, mire van bizonyíték és mire nincs. És hogyha a szabályozóhatóság nem ért egyet ezzel a döntéssel, ö, eh, ö, akkor a végleges szabályokat a bíróság megszüntetheti, és visszaküldheti azokat a jogalkotónak. A szabályozó hatóságok egymással is leülhetnek, az NGO-kkal egyeztethetnek, segíthetik az NGO-k őket, de az állami szabályozó hatóság a ilyen informális találkozókon született egyességeket nem tekintik hivatalosnak. Az átláthatóság tehát be van építve a rendszerbe, és az elszámoltathatóság garantált. Az USA érdeklődéssel követi az EU szabályozás alkotását, már csak azért is, mert az USA érdeke is az, hogy az Európai Unió erős partnerünk legyen, és az Európai Unió csak akkor lehet erős partner, hogyha Brüsszelt az európai polgárok tényleg úgy tekintik, mint érdekeik védelmezőjét. Az USA beli szereplők nagyon sok területen vannak jelen az európai gazdaságban, több száz milliárd euró értékben folytatunk kereskedelmet, beruházási kapcsolataink vannak, és ezektől több millió munkahely függ Európában. Az USA szereplők, különösen a kis és középméretű vállalkozások világosan azt várják az USA kormányától, hogy kereskedjünk intenzívebben Európával, ruházzunk be ott többet, és várjuk el az európai szabályozó eh, hatóságoktól is, hogy azok is eh, átláthatóban működjenek, nyitottabbak legyenek minden érintettel szemben, jobban figyelembe vegyék az érintettek eh, megfontolásait, és indokolják döntéseiket tudományos és faktuális alapon. A TTIP megállapodáson belül az USA nem kívánt különleges státuszt. Történelmünk alapján tudjuk, hogy lehetnek feszültségek a jogalkotás különböző szereplői között, de a hatékonyság, átláthatóság mindenkinek érdeke, és elszámoltathatóvá kell tenni az állami szereplőket. Saját történelmük miatt tudjuk, hogy egyes kategóriája a kategóriái az érintetteknek gyakran ö, unfair módon jár el. Éppen ezért alakítottuk ki ezt a rendszert, egy egyre mindenki számára átláthatóbb, nyitottabb, elszámoltathatóbb rendszert. Számos kreatív módja van annak, hogy hogyan lehet a szükségtelen ö, különbségeket a jogalkotó rendszerek között ö, kiegyengetni. Ö, ezért kell eleve átláthatónak, átfogónak, ambiciózusnak lenni az ilyen típusú jogalkotásnak, és reméljük az USA részéről, hogy a TTIP-en belül az EU képes lesz erre. Számunkra ez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Börk úr. A következő elő, előadón Kilik úr, a White and Case képviseletében. Köszönöm szépen. A TTP megállapodások, mint kereskedelmi megállapodások a tarifa liberalizáción túlmutatnak. Azt gondolom, hogy úgy érthetjük meg a TTP megállapodásokat, hogyha a szabályozási akadályokat elhárítjuk, hogyha megnézzük az USA és Európa közötti korlátozó jellegű akadályokat, akkor ezek száma már igen alacsony. A vállalkozások számára az előnyök mindkét oldalán az óceánnak az akadályok elhárításában rejlik, és ez kell, hogy legyen a prioritás a tippeknél. Ez pedig előnyöket jelent mindkét fél számára a technikai ügyeket is meg lehet oldani közösen, amelyek fennálltak évek óta, de azt gondolom, hogy eredményeket csak akkor látunk, hogyha az európai és az amerikai rendszert meghagyjuk egymás mellett, amelyek elismerik egymás erősségeit és egymás mellett léteznek. Azt gondolom, hogy érdemes visszatekinteni, és az USA, illetve Európa rendszerét egymással összevetni. Mindkét félnek erőteljes szabályozásai vannak, és a megerősítés vonatkozó erős kultúrája, fogyasztóvédelem, környezetvédelem, nagyon fontos szempontok mindkét fél számára. Börkó minden bizonyal egyesél velem, hogy nem szeretné az USA, hogy bármely fogyasztója beteg legyen, legalább úgy, ahogy Európára is igaz ez. Ez egy nagyon fontos kérdés Hát az USA kevésbé vezető, az EU legalább annyira vezető, hogyha szabályozásról van szó. Szóval, hogy megnézzük az objektív számadatokat, illetve hogy az USA a szabályából mennyit valósított meg. Nagyon sok hatóság ellenőrizte ezeket, és azt gondolom, hogy számos termék esetében összevethető a két rendszer egymással. Tehát a kölcsönös elismerés nem egy légből kapott el, hiszen mind a két fél ugyanazokat a célokat, ugyanazokat a prioritásokat osztja. Börg úr említette az átláthatóság fontosságát. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos a szakértői ügynökségek véleményének előtérbe helyezése, amikor szabályozásra beszélünk. Ezek fontos, hogy ne politikai döntések legyenek, hanem tudományos alapú, döntés alapú megközelítések. A döntéshozatának pedig átláthatónak kell lennie. Láttunk példákat nemrégiben Európában arra, amikor a szakértői ügynökségek azt mondták, hogy egy adott termék elfogadásra kell, hogy kerüljön biztonságos, és mégis függőben marad hosszú ideig. Itt Brüsszelben az amerikai um, ügynökségek számára ez elfogadhatatlan, jogi tanácsadó ügynökségek számára. Amikor az EU és az USA kapcsolatait vizsgáljuk, akkor fel azt mondani, hogy lehet kockázatmenedzsment szempontjából más megközelítés, illetve az elővigyázatosság elvet életően az USA egy tudományos alapú megközelítést alkalmaz, Börk ez, erről már beszélt, az EU pedig gyakran ezt a megközelítést követi, viszont bizonyos esetekben az USA az elővigyázatosság elvét inkább a potenciális veszélyforrások, mint sem a tudományos alapú kockázatok alapján teszi, ez az eu igaz, és ez az USA taggájjal tölti el. Nem csak azért, mert ez kevésbé tudományos alapú, hanem inkább média alapú megközelítés jelent, hanem azzal kapcsolatban nincs egyetértés, hogy az elővizelzatosság elvét milyen esetekben kell alkalmazni, bizonyos esetekben alkalmazzák, bizonyos más esetekben pedig nem a mikrohullámú sütőnél például az elővigyázatosság elvétől el lehet tekinteni. Van egy egyperces reklám, amikor Jennifer Race azt mondja az USA televíziójában, hogy veszélyes a mikrohullámú sütő, mert kiszűri a vitamint az ételből, kiveszi a vitamint az ételből, viszont ez nem tudományosan alátámasztott. Tehát nagyon fontos a TTIP megállapodásoknál, tudományos alapú megközelítést alkalmazni a kockázat felmérésnél. A megoldás egyszerű, hogyha megnézzük a, az elővizetosság elvéről szóló bizottsági közlemény, a 2001-es közleményt, akkor ők tudományos alapú kockázat megközelítést alkalmaznak. A probléma az, hogy ezt nem alkalmaztuk Európában eléggé szigorúan. De a leg konkrétabb előlépést akkor lehet tenni, hogyha a kölcsönös elismerést alkalmazzuk a TTIP megállapodásoknál. Nem gondolom, hogy egymást meg kéne tanítanunk arra, hogy hogyan szabályozzunk, hiszen mindkét fél erről nagyon sokat tud. Fontos, hogy egy kicsit szemléletváltás történjen, és hogy mindenki ugyanabban a szabályozási célokban osztozzon, és a két, mindkét félnek meg kell próbáljuk kölcsönösen elismerniük egymás szabályozási rendszereit a saját termékeik biztonsága érdekében. Tehát a fogyasztóknak választási lehetőséget akarunk adni a termékek kiválasztásában, és nagyon fontos a megfelelő címkézés. Tehát nagyon fontos, hogy milyen um, alapon um, kerültek előállításra ezek a termékek, és ezt tudják a fogyasztók. Az Európai Unió egyik legnagyobb erőssége az, hogy a tagországok között létezik a kölcsönös elismerés, akkor ez miért ne vonatkozhatna az USA és az EU között? A standardnak harmonizálása is egy pozitív dolog, de ezt az EU például mutatja, hogy ez rendkívül időigényes, nagyon hosszú folyamatokat jelent, évtizedeken dolgoznak a szakértők. A kölcsönös elismerés egy gyorsabb megoldást jelent, amelynek gazdasági előnyei vannak nem csak a vállalkozások számára, hanem a kormányok számára is, ami a hatékonyságot illeti, ahol nincsen két típusú megközelítés, hanem csak egy, amely lefedi mindkettőt. Azt gondolom, hogy idővel a szabályozási folyamatok konvergálnak tudományos alapon, hogyha egymás standardjait kölcsönös alapon elismerjük. És amint említettem, az EU belső piaca talán a legjobb példája annak, hogy a kölcsönös elismerés mit teljesíthet. Tehát egy adott terméket el lehet adni egy másik tagországban is, és a bizottság ezeket szigorú figyelemmel követni az esetjog alapján. Tehát azt gondolom, hogy az EU-n belül kereskedelmek viszonylag kevés akadálya van. A kölcsönös elismerés azt jelenti, hogy egy olyan pontból indulunk ki, amikor az EU-s és az USA is hatékony erős szabályokat akarnak, amelyeket mindenki megfelelően megvalósít, és ez garantálja a fogyasztók biztonságát. És így a kölcsönös, megközel, kölcsönös elismerés, mint kiinduló pont sokkal világosabbá válik. Őszintén kell beszélnünk, ha megnézzük az ellenőrzések átlagos szintjét, illetve az USA ellenőrzési átlagos szintet, akkor a különbség talán kisebb, mint az EU-n tagországok közötti különbség. Hát az amerikai és az USA a között kisebb a különbség, mint a 28 tagország között. Ami a kölcsönös elismerést illeti, ezzel párhuzamosan azt gondolom, hogy abból is sokat nyerhetünk, hogyha a címkézést, illetve az önkéntes alapú piacorientált folyamatoknál nem csak a minimális standardokat alkalmazzuk, és ezt mindkét fél nagyra értékeli. Az önkéntes alapú uh, Um, célnövelés úgymond mindkét fél számára hasznos lehet. Az EU-ban és az USA-ban is szemléletváltásra van szükség, azt gondolom, és a kölcsönös ismerés alapjára kell helyezni a vitát ahol egyenlő a termék eh, biztonsági szintje, még akkor is, hogyha a tesztelésnél, a jóváhagyásnál más standardok léteznek, és mindkét fél sokat nyerhet ebből ennek legvilágosabb például a gyógyszerek, a gyógykészítménynek. Hogyha megnézzük mindkét felet, akkor a két legjobb szabályozóról beszélünk, az USA és az EU esetében. Ők a legjobbak akarnak lenni, és mindig a másikhoz viszonyítják saját előírásaikat. Nagyon szigorúak az előírások arról, hogy megfelelően állítják elő a gyógyszereket, és nagyon szigorúan végzik az ellenőrzést mindkét oldalon. Tehát miért kell akkor úgymond két helyen is elvégezni az ellenőrzést egy hét eltéréssel, ezzel csak az ellenőrző alkalmazottak idejét vesztegetjük. Ami a kölcsönös elismerést illeti, a nemzetközi szabályozások, elvek, standardok nagyon fontos, hogy szerves részét képezik a TTIP megállapodásoknak. A nemzetközi um, um, megállapodásai léteznek a WTO-ban, az ENSZ-ben is, tehát hogyha egy adott termék megfelel a nemzetközi szabályoknak, előírásoknak, akkor nagyon furcsa volna számunkra, hogyha nem, fog, nem fogadná el ezt mind a két fél kölcsönösen. Például a termékek kölcsönös elismerésénél, hogyha um, ezek megfelelnek uh, a nemzetközi uh, szabályozásoknak, akkor csak nagyon kivételes esetekben, mint amelyre utal a 30-as cikk a szerződésben került arra sor, hogy nem engedélyezik valamelyik terméket. Tehát nagyon fontos a címkézés, a megfelelő fogyasztói tájékoztatás, a kölcsönös elismerés, tehát fontos, hogy létezik, de emellett a fogyasztói választás lehetősége is. Tehát összefoglalása a tétét, megállapodás, a szabályozási akadályok csökkentését kell, hogy jelentse azon a néhány területen, ahol e, még vannak ilyen akadályok. Fontos ezeket csökkenteni, abból kell kinnunk, hogy mindkét fél biztonságos termékeket állít elő, és azt gondolom, hogy ilyen napon kell elindítani a tárgyalásokat, senki sem akarja uh, a fogyasztók kárát szolgálni, és mindenki a termékek biztonságára törekszik. Nagyon fontos, hogy átlátható módon történjen a döntéshozatal, illetve a tudományosabb kockázat elemzés valósulja meg. Ez pedig arra a következtetésre vezet, hogy nagyon fontos, hogy a kölcsönös elismerés útját folytassuk, és a nemzetközi standardok szintjét továbbra is növeljük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Kilik úr. Most pedig áttérünk Fantigem óra az Ajrosams képviseletében. Ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a mai napon, csatlakozhatok ehhez a meghallgatáshoz, és részt vehetek a mai vitában. Már az elejétől fogva szeretnék a jogi szakbizottságnak gratulálni ahhoz, hogy ezt a kezdeményezést elindították, és hogy a TTIP megállapodásra tudunk ma koncentrálni. A szabályozási különbségeket természetesen, mint legnagyobb akadályként azonosítottuk be a hatékony Egyesült Államokbeli piaci hozzáférés előtt. Tehát a TTIP-nek mindenképpen prioritásként kezelnie, kell kezelnie ezen akadályok felszámolását. Néhány dolog, amit elmondok, lehet, hogy ismétlése lesz annak, amit az előttem szóló kollégák már elmondtak, de szerintem ez csak megerősíti ezeknek az üzeneteknek az időszerűségét, hogy tényleg mindannyian azt gondoljuk, hogy ezt az utat kell követni, és ez is csak azt bizonyítja, hogy egy hullámhosszon mozgunk az Atlanti-óceán két partján. Az EU-ban és az USA-ban is nagyon magas szintű a szabályozási rendszer, és sok esetben ugyanazokat a szabályozási célokat követjük mindkét oldalon. Természetesen maguk a jogszabályok különböző jellegűek, de ennek ellenére nagyon sok egyező elem is van. Külön szeretnék majd kitérni a KKV-kre, hiszen a KKV-k számára a piaci hozzáférés költségei sok esetben nagyon magasak, és az export tevékenységben ez számukra komoly problémát okoz, és ezek a költségek ezért kereskedelmi akadályként jelennek meg, úgyhogy különösképpen oda kell figyelnünk a KKV-kre. Tudjuk, hogy az elmúlt években az EU és az USA közötti szabályozási együttműködés jelentős javuláson ment keresztül. Úgy gondolom, hogy kölcsönös bizalom és jó együttműködés alakult ki az elmúlt években. Én úgy gondolom, hogy a TTIP-es tárgyalások jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy még egy lépést tegyünk előre, hogy még nagyra törőbb célkitűzéseink legyenek ezen a téren, és hogy tényleg létrejöjjön egy olyan keret, amelyben egyfajta horizontális szabályozási együttműködés valósulhat meg, és ezt a platformot a lehető legszéles körülbé kell tenni. Itt részben a különböző szabályozó hatóságok közötti jogilag kötelező érvényű együttműködésről van szó. Az együttműködésnek tehát a lehető legszélesebb körűnek kell lennie, a megfelelő eljárásokat el kell indítani, amelyek segíthetik ezt az együttműködést, illetve amelyek ahhoz vezetnek, hogy minden egyes érdekelt felet, az ipar képviselőit is be tudjuk vonni. Elhangzott már a részvételi megközelítés és az átláthatóság fontossága. Az ex ante és az ex post mechanizmusok szintén fontosak a jövőben megjelenő jogszabályok, illetve a már működő jogszabályok esetében is. Nézni kell, hogy mennyire gyakorlatias, mennyire tudományos megközelítésű, mennyire végrehajtható és mennyire viszonosan elfogadható az érintett jogszabály, elfogadandó vagy már el, elfogadott jogszabály. Ezen kívül az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot is növelni kell az ipar képviselőinek irányában. Ami az intézményrendszert illeti, a TTIP-en belül nagyon sok vita folyik erről is, hogy a kormányzás, a monitoring hogyan valósul majd meg, illetve az ellenőrzés Megszületett az az ötlet, hogy esetleg egy szabályozási együttműködési tanács álljon fel, mi üdvözöljük ezt az ötletet. Ezen belül működhetnének azok a mechanizmusok, amelyek a transatlanti gazdasági tanácsban is működnek, és amelyek segítenének az ilyen jellegű egyezmények végrehajtásában. A kölcsönös megállapodásokról beszéltünk már, ezeket természetesen ambiciózusan tovább kell vinni, méghozzá számos ágazatban. Amennyiben a szabályozási együttműködés bizonyos ágazatokban nem érhető el a TTIP tárgyalási fázisában, akkor itt átmeneti időszakot kell megnyitni. És akkor most visszatérnék a KKV-k specifikus problémájára, ugyanis a Eurochambers nevében mindenképpen hangsúlyoznom kell a KKV-k fontosságát. Mindenkinek meg kell értenie, hogy külön hatástanulmány rendszert kell kidolgozni a KKV-k szempontjából a szabályozás vagy a kölcsönös elismerés területén. A KKV benchmark tesztet már elvégeztük, kifejlesztettük. Elgondolkodtunk egy monitoring rendszeren is, ezen továbbra is gondolkodnunk kellene, hogy például melyik az a tíz legnehézkesebb jogszabály, amely a KKV-ket hátráltatja a kereskedelemben, például egy ilyen listát el lehetne készíteni. A Eurochambersnél különösképpen odafigyelünk arra, hogy a szabályozások milyen hatással vannak a kis és középvállalkozásokra. A Eurochambers berkeny, berkein belül mindannyian úgy véljük, hogy a szabályozási együttműködés Természetesen magába foglal a környezeti vagy szociális elemeket, de nem ez a legfontosabb. Nem is az a legfontosabb, hogy közössé tegyük a szabályozási eljárásainkat, bár ezek természetesen komoly lehetőségeket nyithatnak a nagy cégek előtt vagy a KKV-k előtt, amelyek új munkahelyek teremtéséhez vezetnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most Alberto Alemannónak úrnak adok szót. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Üdvözlöm Önöket. Köszönöm, elnök úr, hogy szót kaptam. Nagy öröm számomra, hogy a jogi bizottság előtt megjelenhetek, és néhány gondolatot megoszthatok Önökkel a szabályozási koherencia gondolatkörében az európai jog alkalmazásán belül. Van itt egy elég nagy ö, előre leszögezendő gondolat azzal kapcsolatban, amit el fogok mondani. Ö, részben ugye saját ö, tudományos tevékenységemre és köz szolgálati múltamra fogok hagyatkozni előadásom során tekintsük egy kicsit vissza, hogy miért, hogyan és mi történt eddig a múltban. Nézzük, hogy miért. Azt hiszem, az világos, hogy a legfontosabb célja a TTIP megállapodásnak az lenne, hogy csökkentsük a titkos hátsó stratégiák számát, nyíltabb legyen a kereskedelem, ne legyenek kereskedelmi korlátok, hiszen ma jelenleg ezek okozzák a legnagyobb gondot. Ezeket a helyi szabályozás okozza, és ezeknek persze van saját jogos oka, környezetvédelmi, egészségügyi vagy biztonsági. Minden országnak saját autonómiájához tartozik, hogy olyan védelmi rendszert épít ki, amilyet akar, szabályozók révén. Ugyanakkor másfelől az évek során észrevettük, hogy a jogalkotási szabályozás és a jogalkotás gyakorlata között óriási szakadék tátong Európán belül is, és az egyes kontinensek között is. Az USA szabályozásának nagyon is hatása van a világra, ezért az anti peak őket le kell bontani, hogy ne legyen túlzott a szabályozási divergencia, hiszen ezek korlátozzák az exportokat, a kereskedelem hatékonyságát, és csökkentik a nemzetközi kereskedelem volumenét és közvetetten aztán a helyi életminőséget is. Mindenki vesztese egy ilyen helyzetnek. Tehát a kereskedelmi korlátozások jelenleg a legmagasabb szintű munkacsoport tanulmánya alapján is a fő ellenségünk. Hogyan tudunk velük szemben fellépni? Nagyon fontos szerintem, hogy leszögezzük, hogy a T-team nem légüres térben jön létre, és vannak bőven előzményei. Valamennyien tagjai vagyunk a világkereskedelmi szervezetnek, és a 70-es évek óta foglalkozik a WTO a kereskedelmi korlátozások lebontásával. A WTO-nál a nem tarifális korlátozásokat próbálják lebontani. Két ágazata van, a technikai megállapodások köre, illetve a speciális megállapodások köre, amit SPS-nek rövidítenek. A TBT és az SPS Mind a kettő azonban arra irányul, hogy világszerte legyen egy olyan rendszer gyakorlat szabálykövetés, amelynek a jegyében például tájékoztatják egymást a felek a szabályozások tervezéséről. Elvileg ugye már vázlat tervezett állapotukban, és akkor így a meglévő vagy felmerülhető különbségeket előre lehet kezelni. A mentesség a másik alapelv, minden szabályozás legyen olyan, hogy minden kereskedelmi piaci szereplőnek, illetve a behozott és hazai termékek között az egyensúlyt ne borítsa föl. És kövesse a nemzetközi normákat, ez egy nagyon fontos gondolat ugyancsak, és ne felejtsük el, hogy van egy nemzetközi status quo, amelyet figyelembe kell venni. Amikor létrehozunk egy saját szabályozást, akkor azzal próbáljunk amennyire csak lehet megfelelni a meglévő működő nemzetközi normáknak. Tehát legyen egyfajta konformitás a WTO szabályokkal. Ezeken kívül az SPS bizottság arra is kéri a tagállamokat a WTO-n belül, hogy intézkedéseiket, szabályozásaikat tudományos, tényszerű módon alapozzák meg, és indokolják a szabályozás szükségességét. Nagyon gyakran az EU jog az arányosság elvét nem veszi figyelembe. Ezek a harmonizációs eljárásbeli intézkedések ezek egyike sem a tartalomról, a lényegről szól. A WTO-nál azonban azt látjuk, hogy éppen ezért ez nem elegendő. A kereskedelmi hatások, negatív kereskedelmi hatások elkerülése érdekében. Ezért mire van szükség? Új típusú együttműködési mechanizmusra, és pont erre irányul a T-tip megállapodásokra vonatkozó, megállapodásra vonatkozó tárgyalás. Teremtsünk tehát egy új kontextust. És miből is, miben is álljon ez? A jelenlegi az USA és EU delegációk által képviselt megközelítés az, hogy működjünk együtt a szabályozások -ja, és nem csak a whatja tekintetében, vagyis legyen konvergencia az eljárások tekintetében is, legyenek közös eljárásaink, és ez lényegesen javíthatja majd a szabályozási konvergenciát. Tehát egyezünk meg abban, hogy hogyan alkotjuk a szabályokat, és ö, legyenek közösek a szabályozásalkotás alapjai. Hogyan lehet ebből konkrét szövegeket, tervezeteket, megállapodásokat írni? Öt ö, szabályozási komponens van, az SPS Plus, ami több kötelezettséget róránk, a TBT, az ágazati függerékek, a kölcsönös termékekről, szolgáltatásokról szóló elismerések, illetve a konformitás vonatkozó szabályok és hivatalok kölcsönös elismerése, illetve ö, olyan ö, elvek és szabályok, amelyek ö, horizontálisak és eleve ö, elkerülik a szabályozási divergenciát. Miben is áll ez? Ha megnézzük a TTIP eszközeit, az átláthatóságot például a korai értesítés szolgálja eddig, de ez nem elegendő. Ennél ö, egy jobb, privilegizált kommunikációs satornára van szükség az USA és EU hatóságai között. Építsünk az átláthatóságra konzultációt, nem egyszerűen párbeszédet, nem adhok párbeszédet, ami jelenleg van, hanem egy folyamatos, állandó, strukturált párbeszédet. Az értesítés és megjegyzéstétel formális rendszerét. Adjunk egymásnak feedbacket ne csak osztjuk meg az információt arról, hogy mit akarunk szabályozni, hanem a, amit a szereplőktől inputot kapunk, feedbacket kapunk, azt is osztjuk meg, és legyen a megközelítésünk tényszerű, hatástanulmányokra alapuló, és ne csak a helyi hatásokat vizsgáljuk meg Európán belül, hanem az Európán kívüli hatásokat is. Ennek a metodológiáját ö, alakítsuk ki közösen. Erre vonatkozóan sok javaslat van. Egyesek a transatlanti hatás kapcsán fogalmazzák meg ezt. Mire vonatkozzon mindez? Minden olyan általános intézkedésre, amely jogalkotási és nem jogalkotási természetű szabály, és a fő kérdés, amiről a következő percekben talán majd most egyeztetünk, az, hogy milyen jogi következményei lesznek a TTIP-nek, különösen a horizontális részének az EU alkotmányos jelenlegi rendszerére és az európai termékekre. Nézzük meg, hol tartunk most. Ez egy összehasonlító táblázat, amely a joga, két rendszer jogalkotási rendszerét és szabályozó alkotási rendszerét hasonlítja össze, a nem jogi természetű szabályokra is kiterjed tehát. Nos, ha megnézzük ezt, és hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre jelenleg, és hova tudjuk az újakat tenni. Ha az EU a status quo-t fenntartja, akkor tulajdonképpen a tekintetben jól teljesít, hogy vannak náluk is konzultációk, hatás tanulmányok, a jogalkotás tervezése szintjén is már. Az USA-ban nincs meg ez a szint, a jogalkotás tervezése során nincs hatás tanulmány. De ha már a szabályok szabályozók megalkotásáról van szó, akkor pont fordított a helyzet. Az Európai Unióban komitológiai rendszer érvényesül, delegált jogi aktusok rendszere. Ezen a szinten már nem nagyon vannak konzultációk nálunk, és a hatástanulmányok csak ritkán születnek. Ezzel szemben az APA törvény értelmében az USA-ban számos eszköz szolgálja ezt a fajta egyeztetést ebben a fázisban. Hogyan lehetne tehát a bal oldalról elmozdulni a jobb oldalra? A, a TTIP-nek milyen eszközrendszert adjunk? Ha ráközelítünk az egyes részleteire ennek a két táblázatnak, akkor például a jogalkotás területén jelenleg ugye konzultációkat előír az európai szerződés, de a konkrét észrevételtétel és értesítésrendszere nem kialakult tehát nem kötelessége sem a bizottságnak, a tanácsnak ezt tennie. A TTIP ezt kötelezővé tehetné, és ennek nyilván lenne jogi következménye. Ami a hatástanulmányokat illeti, a szerződések ezt ugye nem írják elő, de a bizottság önkéntesen az úgynevezett soft law körében ezeket elvégezteti. Mi történik akkor, ha így vagy úgy szabályozást, vagy hát jogot alkotok. És követi a bizottság az esetjogot, és a szereplők legitim várakozásainak is próbál megfelelni. Az intézményközi megállapodás a jobb jogalkotásról is rászorítja a parlamentet, a tanácsot arra, hogy egyeztessen. Tudjuk, hogy a parlament ezt nagyon komolyan veszi a bizottsági javaslatok kapcsán az értesítési mechanizmus kapcsán mi lenne az a privilegizált csatorna, amelyről beszéltem? A WTO bizonyos értelemben ellentmond ennek, mert ugye itt két nagy kereskedelmi szereplő több információt osztana meg, mint egymással. Ezen a területen, ebben a fázisban, az eszközök területén az EU jobban áll, mint az USA. A kongresszusban, az USA-ban elfogadhatatlan lenne, hogy hatástanulmányokat készítessenek saját jogkörben. Nézzük meg azonban a szabályalkotási fázist. Az USA szempontjából ugyan kevés a konzultáció és a hatástanulmány, a komitológiai szinten az Európai Unióban a hatástanulmányokat általában csak a jogalkotás, az új joganyag hatásaira korlátozzák, és a delegált aktusok konkrét hatásai tekintetében kevés az ilyen felmérés, csak papíron létezik. Hogyan lehetne a parlamentet felhatalmazni arra, hogy de a parlamentnek is legyen ezen a területen, a delegált aktusok és végrehajtási aktusok területén egyfajta ellenőrzési jogosítványa. Itt a jelenlegi intézményközi megalapodás és ezen téma között most sok átfedés van, és sok ütközés is, mert a, a két 290-es, a 291-es cikkek kapcsán jelenleg is sok a vita a parlament kompetenciái tekintetében, és ugye ne felejtsük el, hogy mi történt a közelmúltban a mobiltelefon szabályozás kapcsán. Ezért tehát az USA szempontjából nálunk kevés ezen a szinten már a konzultáció, de kialakulóban van valami, hiszen amikor egy ügynökség konkrét szabályokat alkot, az egy kicsit hasonlít arra, amit az USA-ban csinálnak, ebben de azonban még sokkal több lehetőség lenne a konzultációra, a feedback kikérésére és elemzésére. Felszeretném hívni a figyelmét önöknek arra, hogy a TTIP szempontjából itt komoly változásokra lenne szükség nálunk, ha meg akarjuk tartani ugyanakkor az intézmény közi egyensúlyt, amit a szerződések előírnak, itt sok fejtörést fog okozni. Hamarosan befejezem. A jogi bizottságnak bizonyára izgalmas az, hogy milyen jogi státuszt szabad adni egy ilyen horizontális együttműködési rendszernek, fegyelemnek. Bellinger úr ö, is utalt arra, hogy ezeket az új kötelezettségeket lehet, hogy nem a T-tipen belül kellene csak, hanem valamennyi más politikai területen alkalmazni. Ez egy nyitott kérdés egyelőre, de erre keressük a választ. Van itt egy másik kérdés is, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerepe lenne nem a jogalkotásban, hanem a szabályalkotásban. A szájár jelentés ezzel foglalkozik pontosan, és az intézményközi megállapodás eredményei alapján konkrét javaslatokat tesz arra, hogy hogyan lehetne felülvizsgálni az intézményközi megállapodás annak érdekében, hogy jobb legyen és létezzen egyáltalán a szabályalkotás. Itt a szerződések 290-291-es pontja az érintettek. Van egy másik ide vonatkozó fontos jelentés, a Nibler jelentés, a, a hatástanulmányok függetlenségéről. Azt hiszem, erről is el kell gondolkodnunk, hogy ki ö, alkothat hatástanulmányt, kik a szakértők, hogyan definiáljuk őket. Ö, a TTIP-ben tovább ö, ö, e, még erősebben felmerül ennek ö, a már most is meglévő igénye. Érdemes lenne elébe menni ezeknek a jogi kérdéseknek a gondolkodásban. Végül pedig Huntington úr az elején említette, hogy új struktúrákra van szükség. Milyen intézményi szabályozási keretet adunk ennek? Ugye most is van szabályozási bizottság, de milyen intézkedéseket hozhat majd az? Két kihívás van szerintem a jövőben. Az első az, hogy meg kell őrizni a belső intézményi egyensúlyt. Az Európai Parlamentnek proaktív fellépéssel itt fontos szerepe lehet, azáltal is, hogy megpróbálja a horizontalitás elvét valóban érvényesíteni a szabályalkotás előkészítési fázisában, és érvényesíti a demokratikus elszámoltathatóság elvét saját maga révén. A másik nagy kihívás, és egyben utolsó az, ez inkább egy külső kihívás, hogy hogyan lehet a, a kötelezettségvállalások egyensúlyát megteremteni. Jelenleg a jelenlegi rendszer mennyire felel meg a kölcsönös elvárásoknak, az USA elvárásainak Európán belül, és hogyan lehet a két felet hasonló szintre hozni az elkötelezettségek területén. Papíron az Európai Unió ö, ö, jogalkotási, szabályalkotási rendszere ilyen szempontból jobb, megfelelőbb a célkitűzéseknek. Ö, de itt most végig ugye a jogalkotási és szabályalkotási felelősségről beszéltem, a parlament és a kongresszus szerepéről. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Vielen herzlichen Dank, Professor Dann kommen wir jetzt zur Kommission. Köszönöm szépen, Alemano professzor úr. Fernando Perónak adom most meg a szót, az Európai Bizottság képviseletében parancsoljon. Én is köszönteni szeretnék mindenkit és szeretnék néhány megjegyzést tenni, három fő területre összpontosítanék. Először is a célokra, hogy mit szeretnénk elérni a szabályozás területén, a TTIP-ekkel kapcsolatban, illetve néhány alapvető elvet neveznék meg, amely a munkánkra alapul. Szeretnék beszámolni arról, hogy mi a jelenlegi helyzet, és mik lennének a következő lépéseink, tehát nem csak az elgondolásokról, hanem magára a folyamatról is. Ami a célokat életi, mi egy kulcsfontosságú elemre szeretnénk összpontosítani, a koherenciát szeretnénk előmozdítani a szabályozásoknál, és a szükségtelen össze egyeztethetőséget el szeretnénk kerülni, hát a szabályozók között az együttműködés szorgalmazzuk a szabályozás előre haladtával, szeretnénk olyan szükségtelen ellentmondásos feltételeket elkerülni, plusz költségeket, amelyek ezzel együtt járhatnak illetve bizonyos esetekben kereskedelmi konfliktusokat is szeretnénk elkerülni. Szeretnénk minimalizálni ezek mértékét, és egy pozitív menetrendet szeretnénk kialakítani mindkét fél számára, akik eh, régóta, évtizedek óta dolgoztak egymás mellett a szabályozási területen. Tehát fontos, hogy ők szorosabban együttműködhessenek egymással, illetve mindkét szabályozó saját tapasztalatai alapján dolgozik, és fontos, hogy az egymással jobban összeegyeztethető kompetitívisan megoldások kidolgozásában dolgozzanak. Mire szeretnénk ezt a munkát alapozni? Négy pontot szeretnék megemlíteni. Az első és tényleges eh, kiinduló pont a magaszintű munkacsoport eh, jelentés és hangsúlyozza ezt. A biztonság, a védelem szintje, tehát nagyon fontos, hogy e, erre ne legyen a munka hatása, ez nagyon fontos mindkét fél számára, tehát mindkét fél megtartja saját felelősségi köreit, illetve olyan szabályozási megoldásokat vázolnak fel, amelyek az érintettek érdekei mentén igazodnak, illetve a választók érdekei alapján. Tehát Fontos, hogy a védelem szintje ne sérüljön. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni azt, hogy szóba sem jöhet egy olyan szintű versengés, amelyel a védelmi szintet csökkentjük. A második megjegyzésem. Azt gondolom, minket félnek tiszteletben kell tartani a másik rendszerét, tehát eh, nem mondhatja egyik fél sem, hogy az ő rendszere jobb vagy rosszabb, mint a másiké, és eh, nem kell a másik rendszerét sem lemásolni, ez vonatkozik az EU-ra, az USA-val szemben, és fontos, hogy ez az usa is vonatkozzék az EU-val kapcsolatban, hiszen kettőnek megvan a saját szabályozási hagyománya, vannak erős és gyenge pontok ebben, egymásról mindig tanulhatunk, de csak az intézményes keretek között, tehát mi nem szeretnénk úgy tenni, mint hogyha ugyanolyan változásokat szeretnénk az alkotmányban eszközölni, és az intézmények között sem szeretnénk változtatásokat e- eszközölni az EU szerződések értelmében. Szükség van tehát az elkötelezettségek közötti egyensúlyra is mindkét fél részéről. Ez egy nagyon fontos kihívás, mivel a nemzeti intézményi keret más és más az EU-ban és az USA-ban is, ahogy Alemano professzor ezt hangsúlyozta is, és ez vonatkozik a jogalkotás és a szabályozás közötti egyensúlyra, amikor az intézményi keret teljesen más, illetve vonatkozik a szövetségi, um, az USA-ban létező modell és az EU-s modell közötti egyensúlyra. Tehát fontos, hogy az elkötelezettségek, felelősségvállalások szintje ugyanolyan legyen. Ehhez meg kell nézni, hogy mik az intézményi előírások, feltételek mindehez. A negyedik pont pedig, mint egy alapvető elv, mi nem szeretnénk elméleti munkát végezni, szeretnénk eh, elméleti kérdésekben vitázni, nem szeretnénk divatbemutatót tartani arról, hogy kinek jobb a szabályozási rendszere, hanem konkrét eredményekre szeretnénk összpontosítani. Az érintettek azt várják tőlünk, hogy teljesítsünk, olyan eredményeket mutassunk fel, amelyek számukra kevesebb költséget jelentenek, illetve kevesebb adminisztratív terheket, illetve helyzetüket könnyítsék, hogy ne kelljen két különböző rendszernek különbözőképpen megfelelniük. Mi erre szeretnénk oszpontosítani, természetesen vitázhatunk arról, hogy a két rendszert hogyan lehet egymással ötvözni, de bár ez érdekes kérdés lehet, azt várjuk, hogy ez majd a közös együttműködés megerősödéséből alakul ki. Ami pedig a szabályozásbeli együttműködést illeti, két jelentős munkaterületünk van. Egyrészt a jó gyakorlatok, szabályozási gyakorlatok, ez az átláthatóság, a hatástanulmányok, az érintettekkel való konzultáció, és mindkét fél megvizsgálja azt, hogy mit lehet javítani hiszen ezek a dolgok nincsenek kőbevésbe, és vannak olyan gyakorlatok, amelyen javítani lehet mindkét oldalon. Természetesen mindkét félnek a saját intézményi keretein belül kell ezt megoldani. A második aspektus a szabályozási együttműködésnek általánosabban véve a következő, és az EU-s oldal ezt különösen hangsúlyozza, tehát mi eh, a korai figyelmeztetésre helyezzük a hangsúlyt, és szeretnénk azt, hogy a szabályozók tudják azt, hogy még a szabályozási tervek, és hogy az érintettek pedig tudják azt, hogy mely területeken várható szabályozás. Tehát fontos, hogy mindkét fél megnézze azt, hogy milyen területeken lehet együttműködni, illetve hogy elkerülhessék azt, hogy felesleges dupla munkát végezzenek, illetve egymással nem összeegyeztetett végkövetkeztetésekre jussanak. Ami a szabályozás koherenciát illeti, Fontos egy intézményi mechanizmus kialakítása. A szabályozási együttműködési tanács említésre kerül, szeretnénk az elvekre összpontosítani, de szeretnénk egy intézményi mechanizmus is kialakítani a folytatáshoz. Egy olyan terület, amelyen tovább léphetünk, tehát egy olyan tanácsról van szó, amely nem egy törvényhozó szerv, nem egy szabályozó szerv, nem fog döntéseket hozni, és nem lesz másodrangú szabályozó szereplő intézmény sem. Egy további aspektus, amelyet korábban már megemlítettem, és ez szintén nagyon fontos számunkra, a konkrét felépés. Ez lett, mit érti, értünk. Az egyes ágazatokban szeretnénk eredményeket látni, konkrét eredményeket az EU összeállított számos javaslatot, a gyógyszerekre, egészségügyi, vegyipari ágazatok, ágazatra vonatkozóan, és itt szeretnénk eredményeket látni, amelyek a már meglévő alkotásra vonatkoznak, hogyha ezeket egymáshoz közelebb tudjuk vinni, egymást elismerni, amennyiben érvényesül a védelemnek egy azonos szintje, akkor ezt tovább szeretnénk vinni, illetve szeretnénk kompatibilis megoldásokban gondolkozni a jövőben is. Előállítottunk egy napi rendet, az együttműködéshez készítettünk egy napi rendet, és fontosnak tartjuk a konzisztens szabályozást, a közös szabályok kialakítását, illetve a lehetőség szerint nemzetközi megközelítések alkalmazását. Szeretnék néhány szót szólni a következő lépésekről, illetve a jelenlegi állapotról. A korábbi vitára alapoznék. Eddig a hangsúly a vitákban egy kicsit elmozdult, az USA jobban hangsúlyozta, megtámadta az általános horizontális területeket, és ez meg is jelent a sajtóban, amely mind a szabályozási koherenciát érinti, különösen pedig um, az átláthatóságot, az érintettekkel való konzultációt. Az EU pedig a másik oldalon inkább konkrét fejlépésekre összpontosított az egyes ágazatokban, viszont ezen át szeretnénk lépni, nem szeretnénk egymás pozíciót úgymond kifigurázni, hanem együtt szeretnénk dolgozni a horizontális kérdésekben, a szabályozási ügyekben, az egyes ágazatokban, és az USA ugyanezt teszi, ugyanezt szeretné, tehát úgy érzem, hogy az átfedés, a célok átfedése igen magas szintű azon területeket érintően, amelyek az ágazatok legnagyobb részét lefedik. Tehát azt gondolom, hogy a horizontális szektorális megközelítésen túlléphettünk, bár ennek vannak különböző árnyalatai mindkét oldalon. Jelenleg az elvek, a célok szintjén történik a munka. Nagyon sok információt cserélünk ki egymással, azért, hogy a rendszeret jobban megismerhessük. Számunkra az egyik nagyon fontos cél, hogy egy közös nézetet alakítsunk ki arról, hogy ezek a rendszerek hogyan állnak fel. Tehát fontos, hogy jól lássuk, értsük, megismerjük a másik rendszerét, annak érdekében, hogy a közös munka hatékonyabb lehessen. mi pedig a következő lépéseket illeti a vitán. Az elkövetkező hónapokban még további munkára lesz szükség, és fontos, hogy konkrétabb elemeket dolgozzunk ki arról, hogy mit szeretnénk elérni, különösen az ágazatoknál, hiszen itt konkrét lépésekben kell gondolkodnunk, ezt szélesebb körben meg szeretnénk osztani a közvéleménnyel, azért, hogy a külvilág pontosabban lássa, azt tudja azt, hogy miről beszélünk, és ha vannak kérdések, akkor természetesen ezekre szívesen válaszolunk, mindenki hozzájárulhat a folyamathoz, hiszen ezen a területen egyértelmű az, hogy az EU nak meg kell próbálnia az érintettek érdekeit kielégítenie hasonló módon, mint amikor a jogalkotás eh, javításáról, pontosításáról beszélünk, hiszen az összes intézmény, az összes érintett bekapcsolódik mindenbe, többek között az Európai Parlament is, és a TTIP megállapodásoknak hatásuk lesz a eh, szabályozási munkára nézve is, és fontos, hogy a legmagasabb standardoknak megfeleljenek. Köszönöm elnök, köszönöm, most pedig áttérünk a kérdésekre, válaszokra. Kérdezem a jelentéstövőt, hogy eh, szeretné elkezdeni a felszólásokat. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívott vendégeknek, köszönöm az előadásokat, amelyek nagyon érdekesek voltak és rengeteg konkrét adatot tartalmaztak. Előzetes megjegyzéseimben szeretném biztosítani az előadókat arról, hogy az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy a szabályozási normák megfelelőek legyenek, és hogy megvalósuljon a kölcsönös elismerés. Már 50 éve dolgozunk azon, hogy a különböző tagállamok közötti különbségeket meg tudjuk szüntetni, hogy új jogszabályokat tudjunk teremteni, amelyek most már mind a 28 tagállamra ugyanúgy vonatkoznak. Tehát az ilyen jellegű harmonizációs eljárásokra maximálisan nyitottak vagyunk, és nincsenek aggájaim afelől, hogy a helyzeten nagyon sokat fogunk tudni javítani a jövőben. Az előadók elég sokszor említették az átláthatóságot a döntéshozatali eljárásban, a szabályozási eljárásban. Ez olyan téma, melynek megvalósítása mindig elég nehéz. A szakértői jelentések mindig szólnak ezekről a témákról, természetesen ehhez nyilvános konzultációnak is kell kapcsolódnia. Ami a mi gyakorlatainkat, eljárásainkat illeti, ugye ne feledjük el, hogy itt van az Európai Uniós AKI, aztán megvannak a konzultációink, ezekből fehér könyvek születnek, aztán itt van a jogalkotási eljárás, hiszen ez a kettő szoros kapcsolatban áll egymással. Ezeket a folyamatokat interneten nyilvánosan is nyomon lehet követni aztán a lobbisták számára van egy teljesen átlátható nyilvános konzultációs rendszerünk, ez ugyanúgy működik a parlamentben, mint pedig a bizottságban. A viták ugye nyilvánosak, például a jelenlegi meghallgatás is követhető interneten, úgyhogy üdvözlöm is az internetes hallgatóságunkat tehát maximálisan ragaszkodunk, mint ahogy önök is ragaszkodnak, az átláthatósághoz. Lépjünk tovább. A következő fontos téma a különböző tudományos kutatások témája és dominanciája volt. A jogalkotók a döntéshozataluk folyamán nyilván figyelembe veszik ezeket a tudományos tanulmányokat. Itt az Európai Unióban az eljárás, a hagyomány az, hogy a mindennapi gyakorlatot, a polgárok tapasztalatait, a fogyasztók, a munkavállalók, az érdekelt felek véleményét állítjuk szembe ezekkel a tudományos érvekkel és tudományos tanulmányokkal. Ami a mikrohullámos sütő példáját illeti, hogy régebben milyen komoly aggályok fűzöttek ehhez, amelyeket most már eloszlattunk, ez jó példa volt az egyik előadó részéről. Tehát sok esetben felmerülnek kockázatok, amelyeket be kell vizsgálni. Beszélhetnénk az azbestről is, ami ugye egyáltalán nem vicces példa, mint a mikrohullámos sütő volt, de ugye ez is olyan téma, ahol felmerültek az aggályok, és ahol megint csak a maximális óvatosság, a maximális figyelem elvét kell alkalmazni. És ezzel a megfelelő körültekintéssel jól járhatunk el. Tehát a tudományos fejleményeket mindenképpen figyelembe kell venni, valamint figyelembe kell venni a félelmeket is, akkor is, hogyha a polgárok és a fogyasztók félelmei első látásra megalapozatlannak vagy észszerűtlennek tűnnek, ezekkel akkor is foglalkoznunk kell. Tehát itt van egyrészt a fogyasztók védelme, a fogyasztók aggájai, másik oldalról pedig ott állnak a tudományos vélemények. Ezeket kell összefésülnünk, összeházasítanunk a különböző jogalkotási folyamatokban. Itt az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is természetesen az a célunk, hogy minél közelebb kerüljünk a TTIP-hez, és egy megfelelő szabályozási együttműködést tudjunk megvalósítani. Mint ahogy az Európai Bizottság képviselője is elmondta, az odáig biztos, hogy megvannak a jogszabályok mindkét oldalon, és hogy vannak olyan jogszabályok, amelyek esetleg fölöslegesek vagy túlzóak, és amelyeken jócskán lehetne javítani, hogy a kereskedelmünket egy kicsit dinamikusabbá tudjuk tenni. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság képviselőinek, ugyanis emlékeztetett minket arra, Tehát emlékeztetett minket arra, hogy azért az előrehaladásunknak vannak bizonyos korlátai. Van egy szintje annak, hogy mit tudnak elfogadni a polgárok, hogy milyen szintű változtatást tudnak elfogadni a polgárok. A TTIP-ben ezt mi kollektív preferenciának nevezzük, és ebben a kollektívban tulajdonképpen magába foglaltatik az, hogy nem csak a szakértők véleményét kell figyelembe venni, nem csak a jogalkotók véleményét kell figyelembe venni, hanem ebben az egész TTIP-es folyamatban Azért azt se felejtjük el, hogy több tagállamban aggályok merülnek fel ezzel kapcsolatban. Tehát nem szabad gyorsabban szaladnunk, nem szabad gyorsabban haladnunk, mint amit maguk a polgárok is meg tudnak emészteni. A múltban voltak erre szomorú példák, voltak olyan megállapodások, akár az USA-val is, amelyek kudarcba fulladtak, gondoljunk csak az aktára, mert egyszerűen túl gyorsan haladtunk, és nem tudták ezt a polgárok megfelelőképpen követni. Aztán itt vannak a swift kapcsolatos problémák, ezek is ugyan erre a probléma körre vezethetőek vissza. Úgyhogy jól nézzük meg, hogy a TTIP-pel milyen sebességgel haladunk előre. A jó szándék megvan, azt én látom, a jó szándék megvan, de azért nézzük egy kicsit kritikusabb szemmel a saját jogalkotási folyamatainkat. Nébler asszony jelentésére szeretnék én is utalni a különböző semleges és külső hatástanulmányokra, illetve arra, hogy a jobb jogalkotás tekintetében van azért még mit tennünk. Vannak hiányosságok, vannak rendkívül nehézkes eljárások, és a Karim és a Rabkai jelentések kapcsán beszélünk majd például a delegált aktusok felhasználhatóságáról. Természetesen vannak ütközések is a különböző jogszabályrendszerek között, amelyeket ki kell küszöbölnünk. Közös érdekekért dolgozunk, az összes érintett ország, illetve az összes érintett fogyasztó közös érdekeit kell szem előtt tartanunk. Köszönjük szépen, Kastex asszony, Nibler asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szakértőinknek szeretnék köszönetet mondani tartalmas átfogó előadásaikhoz, és elnök úrnak, előadónknak ahhoz, hogy megszervezték ezt a mai meghallgatást. Mert nagyon fontos, hogy ezzel a témával érdemben, intenzíven foglalkozzunk. És abban gondolom egységesek vagyunk, hogy a szabályozási korlátokat le kell bontani. Mivel kevés az időnk, rátérek a témára. Nagyon figyelmesen követtem Kastex asszony gondolatmenetét, a tekintetben, hogy a 28 tagállamban a polgárokat mi foglalkoztatja, én is erre hivatkoznék, sok kollégával hasonlóan, has, has, hasonlóan folyamatosan találkozom választóimmal, több száz e-mailt válaszolok meg ebben a témában, a TTIP-pel kapcsolatban és sokan amiatt agódnak, hogy a jelenlegi normák, védelmi szintek csökkenhetnének egy ilyen megalapodás miatt. Előadóinknak el kell, hogy mondjam, hogy szerintem a parlament végül is meg kell, hogy szavazza ezt a megállapodást, de az elővigyázatosság elve számunkra prioritás. Évek óta azon működünk, hogy főleg például az élelmiszerágazatban, a garanciák, a biztonság, a környezeti ágazatban ne sérüljenek, és időben, kellő időben garanciákat fogalmazzunk meg, hogy például az fogyasztott élelmiszerek egészségesek. Az a benyomásom, hogy az európai ö, polgárok ö, nem akarnak mesterségesen ö, előállított csirkét enni, és amikor mi azt mondjuk kicsit arrogánsan, hogy minden kockázatot meg tudunk, kezelni tudunk, akkor nem leszünk politikai értelemben sikeresek, sokkal jobban ö, oda kell menni a választók irányába, a kölcsönös elismerés nagyszerű, de ö, nem ez foglalkoztatja a polgárokat, és a félelmeikre ez még nem válasz. Tehát azt szeretném, hogyha a szakértőink egy kicsit arra is kitérnének, hogy a különböző kockázat elemzések tükrében önök szerint a kölcsönös elismerési eljáráson túlmutatóan milyen garanciák lesznek arra vonatkozóan, hogy Például a jövőben klórozott sírkehúst az európai polgároknak nem kell fogyasztaniuk. Egy kicsit egy kicsit leegyszerűsítve ez az, az európai polgár tudatában, hogy az amerikaiak mindent megesznek, és nem is tudják, hogy mit esznek. Yo creo que es muy importante... Masszív képviselő. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindaz, amit meghallgathattunk, rendkívül fontos információ volt. Bizonyos szakértők azt mondják, megint visszatérve a mikrohullámos sütőre, hogy ezek tulajdonképpen nincsenek is negatív hatással a gyümölcsök vitamin tartalmával. Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen az a legfontosabb, hogy tudományosan megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, megvizsgáljuk azokat a dolgokat, amelyek aggasztják az európai polgárokat. Kastex asszonynak tökéletesen igaza van ebben, igenis foglalkozni kell a polgárok aggájaival. Sokszor óriási szakadék húzódik az európai polgárok és az európai jogalkotók között, ezeken a szakadékokon valahogy át kell lépni, ezeket a szakadékokat csökkenteni kell. Úgyhogy ebben tökéletesen egyetértek Kastex asszonynal. Aztán tovább lépve az akadályokra, természetesen mindannyian azon dolgozunk, méghozzá elég régóta, hogy ezeket az akadályokat le tudjuk bontani. De kiinduló pontképpen mindenképpen fontos, hogy a két fél között meglegyen a kölcsönös bizalom, hogy mindenki jó szándékkal, mindenki jó indulattal forduljon a másik fél felé, enélkül nem tudunk közelebb kerülni egymáshoz. És hogyha az európai polgárok nagyon sok mindenben és nagyon sok mindenkiben nem bíznak, akkor ez a kölcsönös bizalom soha nem jön létre, akkor nem tudjuk majd eloszlatni a polgáraink aggájait. Az európai polgárok egyébként is az elmúlt időszakok botrányai miatt eléggé elveszítették a hitüket és a bizalmukat az amerikai Egyesült Államokban. Ezek után természetesen nehéz visszaállítani ezt a bizalmat. Óriási bizalomvesztéssel kell, hogy szembenézzünk, amely ugye elvileg nem kereskedelmi témából indult ki, de sajnos ez kivetíthető általánosságban arra, hogy hogyan viszonyulnak az európai polgárok az Egyesült Államokhoz. Az, hogy hogyan tudunk újra a bizalom útjára és a gazdasági fejlődés útjára lépni, azon nagyon sokat kell még dolgoznunk. Meg kell vizsgálnunk a saját tagállamainkat, nálunk például Spanyolországot, meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen amerikai cégek működnek például Spanyolországban, hogy a Coca-Cola Atlantából hogyan lépte át a határokat, és hogy milyen óriási profitot termel Európában, többek között ugye Spanyolországban. hogyha valamilyen jogalkotási probléma merül fel, akkor nem lehet sürgősségi intézkedésekkel befoltozni ezeket a lyukakat, hanem el kell gondolkoznunk az átfogó problémákon, és normális megoldásokkal kell előállnunk. Mert ezek a hirtelen vészmegoldások, ezek a rövidtávú megoldások aggasztják a polgárokat, és ebben igazuk is van. Nyilván mindannyian arra törekszünk, hogy megfelelő megállapodás legyen az USA és az EU között, de ennek számos olyan záradéka van, amivel esetleg vissza lehet élni. Köszönjük szépen, Lichtenberger asszony. Köszönöm. Az előttem szólók már felvetették, hogy milyen aggodalmak élnek a lakosság körében, és Európán belül, de az usa is, és e, én is alátámaszthatom azt, hogy e, ami zajlik, nem ad választ a lakossági felvetésekre. Önöktől még kísérlet sem történt ezeknek az aggodalmaknak a megválaszolására. Tehát lelkesen elmondták a saját szakmai témájukat, de ez a garantált út a pokolba. Ugyanis a lakosság fenntartásai nagyok, nagyon súlyosak, ahogy Nibler asszony is utalt rá, és attól tartanak sokan, és jog, jogosak és alappal rendelkeznek ezek a fenntartások, a múlt évekre vonatkoznak. Ugye az USA pénzügyi piaca az európai gazdaságra katasztrofális hatást gyakorolt. Ezt mindenki tudja, látja, és nem mondjuk azt, hogy csak az amerikaiak hibásak, de az biztos, hogy az USA-ban történő dolgoknak hatalmas hatása volt Európában is. A rating ügynökségekről ne is beszéljünk. Aztán a lehallgatási botrányok is nagyon aláásták az európai polgárokban a bizalmat az USA iránt, hogy a lakosság egyes széles csoportjait, sőt magukat a kormányokat is az USA lehallgatta, ezt senki nem hitte volna, nem vártuk volna, hogy a barátok között ö, ilyesmi történhet. És e-mailjeink és telefonhívásaink sincsenek biztonságban. Ebben a bizalmi válságban most azt mondani, hogy szabályozási bizottságot állítunk föl amelynek az a szerepe, hogy rá, amelynek a szerepe ráadásul nem világos demokratikus szempontból, az óriási baj. Mert ennek a bizottságnak milyen legitimitása lesz, milyen, hogy fog ez működni, akár amerikai, akár európai szempontból a demokratikus elszámoltathatóság. Milyen hatása lesz ennek? mindenhol egyformán demokratikusan zajlik majd az egyeztetés, és ha nem, akkor mely területeken nem. És ha olyan helyzet adódik, mint ahogy ettől sokan tartanak is, hogy egyszer csak valaki azt mondja, hogy jó, akarjuk a fogyasztókat védeni, de hát sajnos ez nem lehetséges, akkor az biztos, hogy ö, itt óriási irritációt fog mindez kiváltani. Az Európai Unióban már most is nagyon nagy a gond, a tagállamok között is sok a bizalmatlanság. A szubszidiaritás elvének a, az érvényesüléséről sok a vita. Most, ha egy ilyen bizottság feláll, amelynek eleve egyrészt nagy a hatása, ugyanakkor nem világos, hogy ez a hatás hol és hogyan valósul meg, akkor, e, akkor ez a e, törekvés e, be fog futsolni. Önök e, a tudományos alapú hatástanulmányokról beszélnek. Ha egyfelől abból indulnánk ki, hogy a tudománynak mindig igaza van, és a lakosság buta és vegye tudomásul, amit a szakértők mondanak, ha egyáltalán ezt hinnénk, bár én nem hiszem, akkor itt a felvilágosult abszolutizmus korába jutottunk el. Tehát vannak szakértők, akik tudják, hogy mi jó a világnak, és a lakosság pedig majd követi őket. Leszeretném szögezni, hogy a bodyszkenerekkel kapcsolatos hatástanulmányok annak idején, és millió egyéb területen mindig azt mutatták ki, hogy semmi gond ezekkel. A lakosság mégsem fogadta el ezeket az eszközöket, még az USA-ban sem, főleg a bodyszkennereket, Európában meg még kevésbé. Miért nem? Azért, mert ezek a hatástanulmányok nem vették figyelembe a lakossági fenntartásokat. Ezek a viták, egyeztetések ezekkel nem is törődtek, kizárólag szakértők tárgyaltak. Egy szakértői szakértokrácia uralkodik el most önöknél is, nálunk is. És közben a bizalom senkinek nem ö, fontos. Igenis, a tudomány is gyakran téved, a politika is téved, de ha a kettőnek köze nincs egymáshoz, az a legnagyobb baj és azok a súlyos hatások, amelyeket az utóbbi időben Európa érzékelt az USA felől, nagyon kritikussá tették az európai polgárokat. A hatástanulmányoknál ugye vannak nálunk is ilyen úgynevezett érintetteket bevonó párbeszédek. Ezeken a fogyasztó védelem eleve marginalizált, és mindenféle egyéb ipari érdek, termelői, kereskedői érdek adja ki a 95%-ot. És az ilyen hatástanulmányoknak akkor aztán nem véletlen, hogy nem adnak hitelt az emberek, mert nem kiegyensúlyozottak ezek a szövegek. Alemanno úr a konzultációkat idézte. Ugyan kivesz ezeken a konzultációkon részt, kivesz, vihet részt. Európában még nincsenek olyan fejlett fogyasztóvédelmi szervezetek, mint az USA-ban. Nálunk ezek fejletlenebbek, kisebbek. Mit jelent, amikor azt mondja, hogy a feedbacket figyelembe kell venni, konkrétan a demokratikus folyamat tükrében? hogyan, hol ö, strukturálódik át az európai rendszer. Ezek nagyon fontos megfontolások és fenntartások, és ha ezekre senki nem ad választ, akkor nagy ellenkampány fog indulni, egyébként nem csak Európában, hanem az USA-ban is a kezdeményezéssel szemben. Ezért könyörgöm, kérem Önöket, hogy ezeket a lakossági fogyasztói megfontolásokat is vegyék figyelembe, és ne ö, banalizálják őket ú, azzal, hogy a fogyasztó mindig gyanakszik. Gyanakszik, de jogosan. És ezek nagyon elterjedt ö, ö, fenntartások, ö, ezeket nem lehet csak úgy kidobni az ablakon. És az önök ö, dumája a tudományos megközelítésről egy kicsit már a könyökünkön jön ki. Ö, és önök ezt nagy vívmánynak tekintik, mi azonban látjuk, tudjuk, hogy a konzultációk az USA-ban is mennyire ö, egyensúlytalanok, hogy a lobbisták mennyire jelen vannak ezeken. Ez önmagában nem baj, amíg a demokratikus folyamat teljesen áttekinthető. De a polgárok fejében, amikor azt hallják, hogy az IPR kölcsönös elismerése, akkor mit fog a polgár gondolni, meg, meg milyen, mit gondol arról, hogy a business modellek kölcsönös megfeleltetése? Amit önök itt vívmánynak tekintenek, pont ezek fogják irritálni legjobban a polgárokat, és a polgárok jogosan büszkék a demokráciáikra, tessenek megfelelni a demokratikus elvárásoknak. Például a szubszidiaritás és a tanácsi döntések közötti feszültséget nem bírja az EU kezelni. A tanács nálunk az, amely ugyan létrehoz egy joint committee-t, de fogalma sincs senkinek arról, hogy ebben ki ül, mit mond, miközben van az ott elhangzottaknak a polgári fenntartásokhoz, mert a jelenlegi bizalmi válságban, amely egyébként önöknél is megvan, náluk meg pláne, lelkesen ilyen technokrata megoldásokat javasolni nem fog önöknek bejönni. A lakosságot irítálja a nagy cégek, nagy lobbik érdekeinek ilyen típusú kiszolgálása most már. Hallják meg, amit a polgárok kérdeznek, és nyissák ki a fülüket, és vegyék észre, hogy amiket itt a levegőben mondtak, azok valóban a levegőben vannak, ott lebegnek. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. A szakértőknek természetesen még lehetőséget szeretnék arra, hogy röviden válaszolunk a felvetésekre, de még a következőt hozzá szeretném mindenhez fűzni. Egy hosszabb utazás elején járunk, ezzel azt szeretném mondani, hogy minden bizonyja lesz még alkalom más meghallgatáson, keretein belül is ezekről a témákról részletes folytatni, és természetesen írásbeli magyarázatokat is kaphatunk még, tehát, mint említettem, a hosszú szavazások elején járunk, de természetesen a szakértők még egyszer szót kapnak, hogyha szeretnének reagálni a képviselők felvetéseire. Parancsoljanak, ki kezdi. Um, thank you for all of the um, Köszönöm szépen a megjegyzéseket, mindent akkurátusan feljegyeztem. Szeretném elmondani a prezentációkkal kapcsolatban, hogy mindegyik nagyon érdekes volt. Természetesen minden elhangzott szóval nem értettem egyet, de köszönöm szépen a megjegyzéseket. Szeretném mindenképpen elmondani az USA részéről, hogy természetesen nem kívánunk a 29. európai állammá válni, mint ahogy az Európai Unió sem szeretne az 51. amerikai állam helyébe lépni. Hát két teljesen különböző rendszerrel dolgozunk, ez így működik. Az Európai Uniónak megvannak a maga felelősségi körei, meghozza azokat a döntéseket, amelyek az európai polgárok értékeit képviselik Nálunk az amerikai oldalról természetesen megvan ugyan ez a folyamat, és a TTIP ezen semmit sem fog változtatni, ezeken az eljárásokon semmit sem fog változtatni, ezzel tökéletesen egyetértek. A lényeg a következő. Az Európai Uniós jogalkotási folyamatban valóban szükség van nyitottságra, szükség van átláthatóságra, valószínűleg jobban el kellene magyarázni a döntéseket, a részvételt javítani kellene. Így nagyon sok aggályt, ami ugye ma is felmerült, el lehetne oszlatni. Maguknak, a jogszabály alkotóknak felelősségük az is, hogy védjék a polgárokat, hogy eloszlassák a polgárok aggájait tehát minden egyes jogszabály megalkotásakor figyelembe kell venni a polgárok véleményét is, nyilván figyelembe kell venni a legmagasabb szintű tudományos eredményeket is. Ezeknek mind szerepet kell játszaniuk a végső döntéshozatalban. Köszönöm. Én is köszönöm. Tudom, hogy nagyon kevés időnk van. Én az óvatosság elvéről szeretnék hozzászólni. Van egy Európai Bizottsági közlemény az óvatosság elvéről, amely kimondja, hogy a különböző tudományos eredményeket hogyan kell figyelembe venni. Maga a szöveg nagyon jó, a probléma az, hogy ezt nem hajtják megfelelőképpen végre itt az EU-ban. Én is köszönöm, a Euro Chambers nevében szeretnék két rövid gondolatot elmondani, két gondolatot megerősíteni. Az első az, hogy a kormányzási eljárások nagyon fontosak a TTIP-es tárgyalásokban, illetve majd az esetlegesen megkötött TTIP végrehajtásában. Tehát az átláthatóság és a többi érték, amit elmondtak, az természetesen egyértelmű számunkra is. Aztán azt is szeretném elmondani, hogy a kommunikációba egy kicsit több energiát kellene fektetni a polgárokkal kommunikálni, a fogyasztókkal, az iparképviselőivel, a szakszervezetekkel kommunikálni, hogy mik lesznek a következményei a TTIP-nek, hogy hogyan lehet majd profitálni, mi lesz az előnye a TTIP-nek. Tehát több kommunikáció mindenképp kell. Egyetértek azokkal az aggályokkal, amik elhangzottak de azért ne feledjük el, hogy a TTIP mind az iparképviselőinek, mind a fogyasztóknak szempontjából nagyon komoly lehetőség, lehetőség Európa számára, lehetőség az új munkahelyteremtés számára. Köszönöm. Én is köszönöm a szót mivel jogi jellegű szakbizottságban vagyunk, jogi megközelítést alkalmazok én is. A legtöbb elemzési módszer, amiről beszéltünk, a konzultáció, a hatástanulmány, a kockázatelemzés, ezek mind olyan eszközök, amelyek természetüknél fogva semlegesek tehát ezeknek nem kell semmilyen oldalra állniuk, ezeknek az eredményeknek, ezeknek a tanulmányoknak. Ezeknek az a célja, hogy hozzásegítsék a döntéshozókat ahhoz, hogy jó döntéseket hozzanak. Na most mi a jó döntés? A jó döntés az, ami tényeken alapul, nem pedig érzelmeken alapul. A jó döntés az, ami átlátható folyamatban született meg, egy olyan folyamatban, amiben mindenki hallathatta a hangját és elmondhatta a véleményét jó döntés olyan politika, amely legitim, vagyis mindenki, minden érdekelt fél részt vett ennek a kidolgozásában, tehát mindenki valamennyire magáénak tekintheti ezt az új jogszabályt. Szerintem az Európai Uniónak ezeket az alapelveket kellene jobban alkalmaznia. Hogyha demonizáljuk, megbélyegezzük a különböző eszközöket, akkor ezek félrevezetnek minket, és ezek sohasem vezetnek majd el a fogyasztók boldogságához vagy elégedettségéhez. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, én három megjegyzést szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy szeretnék visszatérni arra a témára, hogy egyáltalán nem lehet megkérdőjelezni azt, hogy bármelyik fél szabályozási autonómiája sérüljön. Ez egyértelmű. Tehát csak olyan elkötelezettségeket lehet tenni, amelyek a két fél szuverenitását nem sértik. Nyilván mindenki a saját fogyasztóvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi szabályait megtartja, azokat a szabályokat, amelyek a saját polgárainak védelmében megfelelőnek mutatkoznak. Most viszont úgy gondolom, hogy komoly lehetőség nyílt arra, hogy a lehető legszélesebb tudományos adat halmaz végre felhasználásával megfelelő döntéseket tudjunk hozni. Mindkét fél csak is profitálhat ebből a folyamatból, hogyha mind a két oldal nyitott. Hogyha nyitottak az intézmények, hogyha nyitottak a kutatók, a tudósok, a társaságok, a személyek és minden egyes érintett fél nyitott, akkor megfelelő eredményre juthatunk. Ami a polgárok aggájait illeti, ezt én is kritikus fontosságúnak tartom. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy egy ilyen folyamat csak akkor működhet, hogyha a polgárok mögöttünk állnak és velünk tartanak ezen az úton. Az ő aggájaikkal mindenképpen foglalkoznunk kell. Ez olyan pont, amit szívesen fejlesztünk tovább. Az átláthatóság nagyon fontos a közvéleménynek, igenis tudnia kell, hogy mi történik. Tehát ezeket az elemeket kell felvetnünk, a polgároknak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy minden kérdést megvizsgálhassanak. Így a jobb jogalkotási gyakorlatok, amikről Alemánő professzor is beszélt, nagyon fontosak. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottságnak és a szakértőinknek a hozzájárulásokat. Nagyon izgalmas, tartalmi, érdemi vitát folytattunk, kiderültek, hogy hol vannak a problémák, legalábbis egy részük. Hosszú út áll még előttünk, reméljük, hogy sikerre jutunk végül. De most kénytelen vagyok ezt a napirendi pontot gyorsan lezárni, mert nagyon sok dolgunk van még Egyetlen egy percre megszakítom az ülést, hogy aki ki akar menni és be akar jönni, az most ezt megtehesse, és utána egyből kezdjük a szavazást. Thank <laughs> you. würde dann bitten, dass wir so langsam Platz... Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a szavazást. Még mindig hiányzanak kollégák. Yeah, you So, thank you very much. Köszönöm szépen. Azt hiszem elkezdhetjük a szavazást. A néppárt 10 képviselővel van jelen, és ezért én most lemondok a szavazati jogomról, hogy a kollégák valamennyien tudjanak szavazni. A többi frakciónál mindenki jelen van, minden rendben van? Vagy csináljunk egy próbaszavazást? Jó, próbaszavazás következik, és akkor látjuk, hogy ö, mindenki itt van-e kellő létszámban, illetve túl sokan vannak esetleg. Próbaszavazás, mindenki szavazzon valahogyan. Das sind jetzt 20. Okay. Ah, Mulder hat keinen. Mulder hat keinen extra Rechner, ja. Ja, okay. Okay, das geht. Ja. So. Stimmt alles? Na, megvannak a létszámok? A titkárság azt mondja, hogy minden működik, jó. Akkor a technika rendben, rátérünk a szavazásra. A Lichtenberger ö, féle ö, közös csomagra mellette el... Schlussabstimmung elektronisch ist ja eine Abstimmung. Elektronikusan kell ellenőrizni. Megnyitom a szavazás. Itt csak egy levélről szavazunk. dafür. 21, 22 igen szavazat, ellen szavazat tartózkodás nincs. Elfogadtuk, hogy ezt a levelet el lehet küldeni. Köszönöm. Most Cvijevka úr jelentése következik a bűnvádi eljáráshoz. Cvijevka úr Szavazhatunk? Ja, das übliche Verfahren, wer dafür ist. Első módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk kettes mellette, ellene, elfogadtuk hármas mellette, ellene, elutasítottuk négyes mellette, ellene, elutasítva ötös mellette, ellene, elutasítva hatos mellette, ellene elfogadtuk. Hetes részenként első rész mellette, ellene elfogadtuk. Második rész mellette, ellene ellenőriznünk kell a második részt. 7 per 2 ellenőrzés következik. Zehn dafür, elf dagegen abgelehnt. Elutasítottuk. 9-es Ja, ön ellene szavazott volna? Akkor, akkor is elutasítjuk, csak akkor szavazat egyenlőség mellett. 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette, visszavonták elnézést. 10-es mellette, ellene elfogadtuk. 11-es mellette, ellene elfogadtuk. 12-es mellette, ellene ellenőrizzük a 12-est. Szén, wie hat Herr Mulder? Mulder úr hogyan szavaz? Mellette, szavazat egyenlőség mellett elutasítva. 13-as mellette, ellene, elutasítottuk. 15-es mellette, ellene, ellenőriznünk kell, 15-ös géppel. Bernhard. Bernhard. Bernhard drücken. Jetzt haben wir 22 erhalten. Most már 22-en vagyunk. Elutasítottuk 9-12 ellenében. 16-os mellette, ellene. Ellenőriznünk kell. 16-osról géppel szavazunk. Dafür, Mulder. Mulder úr mellette, 11-12 arányban elutasítva. 17-es ellene. Szerintem ugyanaz a többség elutasítva. 18 es mellette ellene. Ellenőrizzük a 18-ast. Elfter dafür zwölf 11-12 arányban elutasítva. 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük. Zehn führt 13 dagegen. 9-13 arányban elutasítva. 20-as mellette, ellene, elutasítva. Most az egész véleményről szavazunk elektronikusan. dafür 6 17 hatarányban elfogadtuk. Szvijevka úr második jelentése következik. Brüsszelről van itt szó, ha jól látom. Brüsszel egyről. Csak egy szavazás lesz, elektronikus. Gargani úr kíván valami, valamit mondani. Bella. Presidente, io vorrei... Elnök úr, köszönöm a szót. Lehet, hogy az én hibám igazából, de én csak tegnap este kaptam meg a tanácsi kompromisszum szövegét. Átfutottam, de hát annyira bonyolult a szöveg, hogy ezt egy kicsit nehéz volt így felfogni, úgyhogy Szvjevka kollégát kérném, hogy esetleg röviden ezt foglalja össze. Amikor Strasbourgban voltunk, akkor mondta a kolléga, hogy a tanács küld majd valami szöveget, de hát nem csak arról van szó, hogy egy egyszerű számmal növeljük a bírák számát, hanem sokkal összetettebb ez a szöveg. Jó lenne, hogyha egy kis időt eltöltenénk azzal, hogy megértsük ezt a szöveget. Um um Most a, nem a jelentésről van szó, csak arról, hogy a Brüsszel egyet egy kicsit kiigazítjuk. Tehát szerintem ezzel semmilyen gond nincs, nem ez a témánk. Egy szavazás lesz, géppel szavazunk. Géppel. Jó. 21 Kettő a sok. Valaki még a néppártól vegye ki a kártyáját. Az einer muss verzichten. Tadeusz, du musst entscheiden. Tadeusz, én már lemondtam a saját szavazatomról, még ki? Sviatka nélkül számoljuk, ő akkor maga nem szavaz. 21 igen, 2 nem szavazat, tartózkodás nélkül elfogadtuk. Baldassar úr jelentése következik. E, Ideiglen a számlazárulást elrendelő európai végzés. Köszönöm szépen, elnök úr! Szerettem volna ezt a közös kompromisszumot egy kicsit ennek a problémáját felvetni. Múlt héten úgy tűnik, hogy a parlament prioritásait sikerült elfogadtatnunk, itt a Jüri bizottsága, itt Köszönöm munkatársainknak a sok segítséget, hogy megszülethethet ez a kompromisszum, és sikerül a kérdést kezelnünk. Elektronikus szavazás rendelek el, megnyitom a szavazást. 22 dafür. 22-en támogatják, egy ember tartózkodott, elfogadtuk. Castex asszony jelentése következik az üres hordozó jogdíjakról. Castex asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs semmi hozzáfűzni valóm ahhoz, amit már három héttel ezelőtt elmondtam. A jelentésemet már egyszer bemutattam Szeretném, hogyha a kollégák a dátumokat most áttekintenék, a kompromisszumok ö, megszülettek, ezekkel nincsen baj, szavazzunk. Nibler asszony, köszönöm elnök úr. Annyi megjegyzésem lenne csupán, hogy a 31-es módosító előtt újra meg szeretnék szólni, szólalni, mert állítólag a 11-es kompromisszum lefedi a 31-est, én azonban ezt vitatom, mert szerintem az általam benyújtott 31-es ellentétben van a kompromisszummal, tehát külön szavazást kérek a 31-esről. Jó, feljegyeztem. 15-ös kompromisszum mellette, kézzel. Még valaki, Engström úr. A szóbeli módosítót nem támogatom, és több módosító lesz, amelyről külön szavazást szeretnék kérni. A Wikström, Geringer és általam jegyzett módosítókat most soroljam föl, vagy mindegyik előtt jelezzem majd, hogy külön szavazást kérek. Egyszerűbb lenne ha előttük szólalnám majd föl Régner asszony. Ez egy olyan dosszié, amelyel sok gond volt, ezért ké... köszönöm a titkárságnak, hogy ennek ellenére megalkotta a szavazati listát utolsó pillanatban, és kiküldtük mi a legfrissebb változatot, állítólag azonban még azóta tegnap délután a zöldek és a liberálisok ezzel a önáltal is elmondott kéréssel szeretnének élni. Szerintem kár, hogy így járnak el. Pénteken már megvolt a szavazólista, pénteken délután vagy hétfő délelőtt is elmondhatta volna ezt. Ez most tényleg az utolsó percben van ez nem a legjobb eljárást. eljárás. Jó lenne, hogyha erre felkészülhetnénk, és nem az utolsó pillanatban hangzanának el ilyen kérések. Lichtenberger asszony. Egész hétfő délután úton voltam. Út közben nem tudok sem telefonálni, sem e-mailezni, a repülőben sajnos ez tilos. És ha péntek délután kap az ember módosítókat, és közben egész hétvégen különböző rendezvényeken vesz részt, akkor ezt nem lehet. Ez túl szoros volt nekünk. Akik nehezen tudnak hazajutni, nem közvetlen járatokkal repülgetnek, azoknak ez gondot okoz, kérem. Jó. Endon. Trotzdem kommen wir jetzt zum Kompromiss 15. Wer das 15-ös kompromisszum kitámogatja. Ellene. Elfogadtuk. Ötös. Wikström és mások mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Nem volt egyértelmű. Fünf. Das sind 15 dafür. 15-9 arányban elfogadtuk. Mulder urat is beszámítottuk. Ja, mit Svijevka? Svijevka úr szavazatával együtt, ugye? Szét ihr mal. Gut. Sechs Niebler dafür. Niebler féle hatos mellette ellene elfogadtuk. Hetes mellette ellene elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene elutasítva. 11-es mellette ellene. Azt testen wir. Ellenőrizzük a 11-es. Tizenöt-kilenc arányban elfogadtuk. Tízes, sem mondat, mellette ellene, elutasítva. 9-es mellette nem kell róla szavaznunk, mondják itt nekem, jó? Hű, de bonyolult. Tizennégyes mellette, ellene, elfogadtuk, úgy tűnik. 13-as, erről nem szavazunk, 12-es, erről igen, mellette, ellene, ellenőrzés következik. Also nach wie vor einer zu viel bei der EVP. Megint egy szavazattal többünk van, Én magamat eleve nem számítom, és mégis hányan vagyunk? 11-en. Wieso wäre denn da bestimmte da nicht mit ab? Also ich stimme nicht mit ab, das steht fest. Én eleve nem szavazok, és ki nem még? Horst? Jó, akkor Svievka úr most szavazhat. Oké. Okay. In Ordnung. Ja, das ist ja gut, muss man nur wissen. Így már jó. Akkor most nézzük az eredményt. So, das sind jetzt 12 dafür, 10. 11-10 Reihenbahn elfogadtuk. 15-ös mellette ellene elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 17-es mellette Engström úr. Ez az első hely, ahol külön szavazást kérnék, a 18-asról tehát, mert erről nem kéne szavaznunk, hogyha a 17-est elfogadtuk, akkor először a 17-es. 17-es mellette. Nem szavaztunk még a 17-esről. 17-es mellett gép ellene, elutasítva. 18-as mellette, ellene, ellenőrizzük. Tizennégy kilenc arányban el, mondja az elnök, hogy elutasítottuk, pedig fordított volt az arány. 21-es Elfogadtuk. Elnézést, mondja az elnök. 21-es mellette, ellene, elutasítva. 19-es mellette, ellene, elutasítva. 20-as ról nem kell szavaznunk. De mellette, ellene, elutasítva. 22-es mellette, ellene, elutasítva. 23-as mellette, ellene, elutasítva. 24-es mellette, ellene, elutasítva. 25-ös mellette, ellene, elutasítva. Kastex asszony szóbeli módosítója következik, Wikström asszony kíván szólni. Köszönöm, elnök úr. Ahogy már kollégám is elmondta, mivel többen is elmondták már, hogy ez egy hosszú, bonyolult folyamat volt, még eljutottunk idáig. Szerintem furcsa az, hogy most egy szóbeli módosítóról szavazunk, pedig hát mióta ismerjük már az írásbeli módosítókat, én ellenzem ezt a szóbeli módosítást. Engström úr ugyancsak, igen, jó. Akkor, ha két bizottsági kolléga ellenzi a szóbeli módosítót, akkor arról nem lehet szavazni. Tízes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, el, elutasítottuk. Nibler féle módosító, 31-es mellette, ellene, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Most a kettes szóbeli módosítóról kéne szavaznunk. Wikström asszony ellenvetése van. Igen. Ahogy az előbb is kifejtettem, ezzel kapcsolatban is ezt gondolom, ez teljesen fölösleges ez a szóbeli. És egyetért ön is ezzel, Engström úr, akkor nem szavazunk róla. 35-ös, 36-os együtt, mellettük, ellenük, elutasítva. 37-es mellette, ellene, elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. A 48-asról nem szavazunk, sőt, egy csomóról nem. A 49-esről szavazunk mellette, ellene, ellenőrizzük. Mulder dafür oder dagegen? Mellette vagy ellene? 16 mellette, 16 ellene, elfogadva. 50-es mellette, ellene, elutasítva. 51-es mellette, ellene, elutasítva. 52 mellette, ellene. Ezt ellenőriznünk kell, az 52-esről megnyitom a név szerinti szavazást. Tizenhárom mellette, kilenc ellene nem volt tartózkodás elfogadva. 53 mellette, ellene, ugyanez a többség, elfogadva 54 mellette, ellene, elutasítva. 55-ös, 56-os mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell, megnyitom az 55-56-osról a szavazást. 7 mellette, 15 ellene, elutasítva 57-es mellette, ellene, elfogadva. 58-as okafogyottá vált. 59-es mellette, ellene, elfogadva. 1-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Van egy részenkénti szavazás a 66-osról mellette, ellene, elutasítva. es mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. A 67-esről szavazunk. 9 mellette, 9 ellene, 4 tartózkodás mellett elutasított kettes kompromisszum. Engström úr. A 72-esnél részenként is szavazást szeretnék kérni. De 72-esnél részenként szavazunk majd. Először a kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva Külön szavazás a 72-esről mellette ellene elutasítva. 73-as visszavonták, 74-es mellette ellene elutasítva. 3-as kompromisszum mellette ellene elfogadva. Nyolcvankettő mellette, ellene, még egyszer kettő mellette, ellene elfogadva szóbeli módosítás, Kasztex asszony 3-as módosítója, akkor ezt nem tudjuk elfogadni. 83-as, 84-es mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, 9-9 ellenében az a sejtésem. Nem egészen eh, 6 mellette, 7 eh, tartózkodás 10 ellene. 85-ös mellette, ellene elutasítva. 86-os mellette, ellene elutasítva. 87-es mellette, ellene elutasítva. Most jön a négyes szóbeli módosító, megint ugyanaz az ellenvetés, mindketten, akkor ezt nem tudjuk befogadni. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Nyolcvannyolcast elfelejtettem? Igen, akkor a 88-asra szóbeli módosító nélkül szavazunk, mellettem, ellene, elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene elfogadva. Nyolc, 97-es mellette ellene elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene elfogadva. 103-as mellette ellenem akkor ellenőrizzük a 103-ast. Tizenegy mellette, 9 ellene, elfogadva. 105-ös mellette, ellene, elutasítva. 106-os mellette, ellene, elutasítva. 110-es mellette, ellene, elutasítva, de ellenőrizzük a 110-est. Tizenegy mellette, 12 ellene, elutasítva. 107-es mellette, ellene, elutasítva, de ellenőrizzük a 107-est. Tíz mellette, 13 ellene. 108-as mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük. Tizenöt mellette, nyolc ellene, elfogadva. 109-es mellette, ellenőriznünk, illetve szavaznunk kell a 109-esről. Thank you. Igazol a titkárságnak, nincs szükség a 109-esre. A hatos kompromisszumnál járunk, mellette ellene elfogadva. 119-es mellette ellene elfogadva 120-as mellette ellene ezt ellenőrizzük a biztonság kedvéért, a 120-asát. 14 dafür, 9 14 mellette elfogadva. 121 mellette, ellene, elfogadva. 122 mellette, ellene, ellenőrizzük. 122-esről megnyitom a szavazást. 12 mellette, 11 ellene, elfogadva a 7-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva 128-as mellette ellene elutasítva 129 mellette ellene ezt ellenőrizzük, a 129-est ellenőrizzük. Hét mellette, 16 ellene, elutasítva. 130-as mellette, ellene, elutasítva. 131-es mellette ellene elutasítva. 132 mellette ellene, ezt ellenőrizzük. 132-esről megnyitom a név szerinti szavazást. 10 mellette, 10 ellene, 3 tartózkodás mellett, elutasítva. 133 mellette, ellene, ellenőrizzük. 10 dafür, 13 dagegen. Elutasítva. 134 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük a 134-esről. Megnyitom a szavazást. 14 mellette, 9 ellene, elfogadva. 135-ös mellette, ellene. Ellenőrizzük. 135-ösről megnyitom a név szerinti szavazást. 10 mellette, 13 ellen, elutasítva. 140 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Tizenhárom mellette, 10 ellene, elfogadva. 141. Oka Okafogyottá válik. 142. 142 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 143 mellette, ellene, elfogadva. Nyolcas kompromisszum, mellette, ellene, elfogadva. 155-ös, mellette, ellene, elutasítva. 156-os mellette, ellene, elutasítva. 160-as mellette, ellene, elfogadva. 165-ös mellette, ellene, ezt elektronikusan ellenőrizzük, a 165-ösről szavazunk. 5 mellette, 13 ellene, 5 tartózkodás mellett elutasítva. 166-os mellette, ellene, elfogadva. Ellenőrizhetjük a 166-osat. Egyértelműen elfogadva. 174 mellette elmene, elutasítva. 178-as mellette ellene elutasítva. 177 mellette ellene elfogadva. 179 mellette ellene elutasítva. 180-as mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. 180 elektronischer Test. Dreizehn dafür, zehn dagegen. 13 mellette elfogadva. teljes jelentésről szavazunk elektronikusan. 15 dafür, 5 dagegen, 3. 15 mellette, 5 ellene. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek, Régner asszony jelentése az európai ügyészről. Közvetlenül szavazunk. Speroni kolléga parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. 17 nemzeti parlament ellenvetéssel élt, ezzel a javaslattal kapcsolatban a szubszidiaritás elvére hivatkozva. A megfelelőség, a konformitás szerintem megkérdőjelezhető a szubszidiaritás elvének figyelembevételével kapcsolatban, de sem a bizottság nem nyilatkozott, sem pedig a jogi szolgálat, úgyhogy azt javasolnám, hogy halasszuk el a szavazást, legalább addig, míg a jogi szolgálat nem nyilatkozik ebben a szubszidiaritási kérdésben. Köszönöm, Karim úr. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen. Elnök úr, olyan helyzetben vagyok, hogy Speroni kollégával egyet kell értenem, és csak ugyanazt tudom elmondani, amit ő is, a szubszidiaritást mindenképpen nekünk éltetni és védeni kell ebben a parlamentben, és különösen ebben a szakbizottságban. Az az eljárás, ahogyan a bizottság foglalkozott ezzel a témával, az szerintem nagyon aggasztó, és egyáltalán nem megfelelő a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásban. Több nemzeti parlament is úgy gondolja, hogy annak ellenére, hogy mi ugye arra ösztönözzük őket, hogy szorosabban együttműködjenek velünk, most megpróbálták, de sajnálatos módon ez nem sikerült, úgy érzik, hogy az ajtót becsapták az orruk előtt, és egyáltalán nem tudunk szerintem ezen az úton tovább haladni. Úgyhogy, elnök úr, egyáltalán nem látom, hogy hogyan tudnánk megfelelőképpen előre haladni ebben a témában, addig, amíg megvannak ezek a fenntartások a nemzeti parlamentek részéről, és a bizottság nem változtat a hozzáállásán. Köszönöm, Régner képviselő, az ön megjegyzéseit nagyon komolyan veszem. És ezt korábban is megtettem már, amikor a vételre került sor, és természetesen különösen fontos arra figyelni, hogy mit mondanak a nemzeti parlamentek. Ettől függetlenül azt javaslom, hogy most szavazzunk, mivel időtervünk van, és ezt nem mi határozzuk meg, hanem a libe. És a vélemény igen, és kitért ezekre az aggályokra, tehát épp azért javaslom, hogy most egyszerűen szavazzunk. Elnök, köszönöm. Speroni kolléga megjegyzése ellen szólt a jelentéstevő, aki azt kérte, hogy halasszuk el a szavazást. Aki a Speroni javaslatot támogatja, azt tegye fel a kezét. Hárman, ki ellenzi ezt, a többség elutasította a Speroni kolléga javaslatát, tehát szavazunk. A négyes módosító mellett ki van ellene, elutasítva ötös, Gergáni mellette ellene, elutasítva hatos mellette ellene, elfogadva hetes mellette ellene, elutasítva nyolcas mellette, ellene elutasítva, 9-es mellette, ellene, elutasítva 10-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 10-est, megnyitom a szavazást. Tizennégy mellette, kilenc ellene nincs, tartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette, ellene, elutasítva, tizenkettő mellette, ellene, elfogadva, 13-as szobai módosító, a Garganió szobani módosítójával mellette, ellene, elutasítva. 14-es mellette, ellene, elfogadva. 1-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 17-es mellette, ellene, elutasítva. 18 mellette, ellene, elfogadva. 19 mellette, ellene, elutasítva, 20 mellette, ellene, elutasítva, 21 mellette, ellene, elfogadva, 22 mellette, ellene, elfogadva, 23 mellette, ellene, elfogadva, 21 mellette, ellene, elfogadva, 25 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. A 25-ösről megnyitom a szavazást. Elfter für 12 dagegen abge 11 mellette, 12 ellene, 26 mellette, ellene, ellene, ki van a 26-osnak? Elfogadva, 27 mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük. A 27-esről megnyitom a szavazást. elutasítva. 28 mellette, ellene elfogadva, 1 mellette, ellene ellenőrizzük az egyest, egyes módosító. Elutasítva kettes, mellette ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. 11 dafür. Elutasítva. Hármas. Mellette. Ellene. Elfogadva. Most a véleményről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő a 17-es pont, közös adórendszer szavazhatunk, Géringel a jelentése, 8-es mellette, ellenem, elutasítva 9 mellette, ellenem, elutasítva, 10-es mellette, ellene, elutasítva, 4-es mellette, ellene elfogadva, 5-ös mellette ellene elfogadva, 7-es kafogyott, 1-es mellette ellene elfogadva, 1-es kompromisszum mellette ellene elfogadva, 3-as mellette ellene elfogadva, a véleményről elektronikusan szavazó, megnyitom a szavazást. dafür, Elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő a levél, a petíció. Erről szavazhatunk. Paszka úr, parancsoljon. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, chcel by som namiet. Köszönöm, elnök úr. Én ellenzem petíciót a szöveggel kapcsolatban szeretnék valamit mondani. A Benes dekrétumokról szól a szöveg, illetve a Párizsi szerződés alkalmazásáról, ami a második világháború utáni időszakot illeti, és az Európai Bizottság már háromszor nyitott véleményt, és megállapította azt, hogy nem kell ezzel a problémával tovább foglalkozni, ez egy lezárt ügy. Tudom, hogy Németországban és Németország Magyarországon is vannak olyan erők, akik megpróbálják az összeállítást, összetételt megkérdőjelezni, és aggódnék, hogyha az Európai Parlament is ilyesmi ragadtatna el magát, tehát szeretném, hogy szövegről nem szavaznánk. Elnök, felhívom a figyelmet arra, hogy a petíciós szakbizottság megkapta a szöveget, tehát én nem tudok máshogy tenni, én szaktémákat is el tudok képzelni magamnak is, mint ezt. Hát olyan kompromisszumról van szó, mely a jelenlegi jogállapotot állapítja meg pusztán, tehát ennél több nem áll ebben, tehát ez egy abszolút minimális, amit nekünk közölnünk kell a petíciós szakbizottság felé. természetesen örültem volna annak, hogyha ezt mi magunk elintézhettük volna, de erre nem volt lehetőség. Tehát ön azt javasolt, hogy ne foglalkozzunk a dokumentummal, erről szavazhatunk, tehát ki ért egyet azzal, hogy ne foglalkozzunk ezzel a témával, tegye fel a kezét, senki nem ért ezzel egyet, egy, kettő, kettő van ellene, a többség tehát ezt ellenzi, akkor most szavazunk a szövegről, az a levél tervezet mindenkinek megvan, végső szavazásra kerül sor, mindjárt elektronikusan meg is nyitom az elektronikus szavazást. 15 dafür. 15 mellette, 2 ellene, 6 tartózkodás mellett elfogadva. Köszönöm. A következő társa Ön vagy Degen úr szóljanak először. Elnézést kérek, elnök úr. De a te dokumentumokkal kapcsolatban van itt némi probléma, nem tudom, hogy ez a mi hibánk, vagy kinek a hibája az a kompromisszum, amit a tanácssal elértünk, az számomra nem teljesen világos. Tehát igazából egy kicsit elveszett vagyok, és nem pontosan értem, hogy mi most a helyzet. Most akkor hogy vannak ezek a dokumentumok? Természetesen nem kérdőjelezem meg a bírák számának növelését, ami mindenképpen fontos a bíróság működéséhez, de akkor most nem tudom, hogy mi fog történni. A parlament most kap akkor több felelősségi kört, vagy akkor most hogyan állunk a számvevőszékkel való kapcsolattartásban, az ellenőrzési jog növekszik-e a parlament kezében, vagy sem. Ezeket nem nagyon értem, és nem is tudom, hogy a tanács mit akart. Ja, ja, ja, hát mi a... asszony, a szöveget kiküldtük pénteken, ahogy ezt a triógusan el is mondták nekünk, ez azt jelenti, hogy a programban bekezdésben az áll, hogy a bírákat a képesség alapján kell kinevezni, illetve ezen kívül még az is benne van a preambulum bekezdésben, hogy az első um, fokú bíróságban két bíra képviselteti magát, és ez a néppárt eh, követésének megfelelt. Számukra nagyon fontos volt, hogy ez is szerepeljen benne. Ez kiesett, kiesett belőle az, amit eh, megszavaztunk a Júriban legutóbbi alkalommal. Arról szavaztunk, hogy a bíróság eh, a statutumában először szerepelne az, hogy nem képességei alapján nevezik ki a bírákat. Jelenleg a bírák jogállásáról szóló szövegben a kinevezéssel kapcsolatban nincsen semmi, tehát a kinevezési eljárásról ebben nem szerepel semmi. Mint említettem, a szöveget körbeküldtem, és most a szavazás előtt, a szavazás előtt várjuk a kész szöveget amelyet a tagországok egyeztettek egymás között. Felhívnám a figyelmet, hogy a bírákat a tagországok nevezik ki, tehát tagországonként egy bírára kerül kinevezését egy bírára tesznek javaslatot, és azt javasolják a bíróságnak, hogy ezt engedélyezze, nevezze ki őket, tehát nem a tanács dönt, tehát itt a politikai hatalmi játszmákon kívül van ez helyezve, ami a tanács és a parlament között zajlik, tehát itt egy saját külön eljárásról van szó, de azt gondolom, hogy a jogi szolgáltatót is meg akartuk hallgatni még ebben a kérdésről, és utána én is szólnék még egyszer. Először Rapkai kolléga, nem, először a jogi szolgált, majd Rapkai kolléga parancsolja a jogi szolgálat. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A múlt héten kértek jogi véleményt a jogi szolgálattól. Az elsődleges eredményünket tudom egyelőre most szóban ismertetni. Tehát a kérdés az volt, hogy az új 48A és 48B bevezethető-e a bíróság statutumába. Itt különösképpen a bírák kiegészítő kinevezéséről van szó a 48A és B cikkekben. Ezek a módosítások a bírák kiválasztásához plusz kritériumokat tennének hozzá. Először is hangsúlyoznom kell, hogy a bírákat nem az Európai Uniós intézmények nevezik ki, hanem a tagállamok közös beleegyezés alapján. Másrésztről pedig el kell mondanom, hogy a 181-es cikk, mint jogalap alapján az Európai Unió és a jogalkotók módosíthatják a bíróság statutumát. Itt kimondásra kerül, hogy együttdöntési eljárásban a parlament és a tanács módosíthatja a bíróság statutumát az egyes cikk kivételével, amely most egyáltalán nem is releváns egyébként. protokollt kell elkészíteni, és a, ennek értelmében a bíróság statútuma elsőfokú alapvető joganyagnak számít. Amennyiben a bíróság jogállását szeretnék módosítani, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy más szerződés cikkek nem változnak-e meg, vagy nem válnak-e megváltoztathatóvá valahogy valamilyen hátsó ajtós megoldással. Természetesen az nincsen kizárva, hogy bizonyos aspektusokat szabályozzunk az Európai Unió primér joganyagában. A szerződésekben már így is szerepel számos kritérium, amely a tagállamokra bízza, a tagállamok jóváhagyására bízza a bírák kinevezését, azt, hogy ezek a jelöltek megfelelőek legyenek, és függetlenek legyenek. A 19.2 értelmében, illetve a 254-es cikk értelmében a tagállamok olyan személyeket jelölhetnek bíráknak, akiknek a semlegessége megkérdőjelezhetetlen, és akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek egy ilyen magas szintű bírói szerep betöltésére. Itt szerepelnek tehát ezek a kritériumok, amelyek mindig is szerepeltek az Európai Uniós szerződésben. A TFEU 255-ös cikkében pedig kimondásra kerül, hogy szakmailag milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljenek ezek a bírek, tehát hogy szakmailag mindenképpen megfelelőnek és fethetetlennek kell lenniük ilyen szerep betöltésére. Itt a bíróság statutumának kiegészítésére, módosítására kerülne sor az új kritériumok bevezetésével de ezeknek a kiegészítő szabályoknak mindenképpen összeegyeztethetőnek kell lenniük az EUMS 19.2-esével és a 254-es cikkel, amelyekre az imént már utaltam. Na most a parlament szövege a statutumot olyan módon változtatja meg, amelynek az a célja, hogy ezeket a plusz bírákat szakmai hozzáértés alapján válasszák ki, és függetlenül attól, hogy mely tagállamból származnak. Itt még mindig a 255-ös cikkben megjelölt eljárásra térnék vissza. A kérdés az, hogy ezek a módosítások tényleg érintetlenül hagyják a tagállamoknak azt a jogát, hogy szabadon kijelenthessék a bírákat, és hogy ezek az új szabályok nem összeegyeztethetetlenek-e a szerződésekkel. Tehát a tagállamok mérlegelési jogára van bízva a bírák kijelölése. Az új 48A, amit a parlament a statutumba bekíván vezetni, megerősíti azt, hogy a tagállamok nevezik ki a bírákat, tehát ez a tagállamok jogait maximálisan tiszteletben tartja. Az új 48b első bekezdésében kimondja, hogy a kiegészítő bírákat úgy kell kinevezni, hogy nem azt kell figyelembe venni, hogy melyik tagállamból jöttek, azt kell megnéznünk, hogy ez összeegyeztethető-e a szerződéssel. A szerződés 19. cikke kimondja, hogy a bíróságon dolgoznia kell minden egyes tagállamból legalább egy személynek. Amennyiben ez teljesül, akkor ugye nem sértjük a plusz bírák kinevezésénél a már szerződésben foglaltakat. A 48B második bekezdése arról szól, hogy nyugdíjba vonult bírák kinevezhetőek el. Na most ezzel kapcsolatban van némi jogi aggály. A mi jogi elemzésünk szerint ez a második bekezdés, ez nem felel meg a kinevezések logikájával a tagállamok szempontjából. Ugyanis a tagállamoknak autonóm döntést kellene, vagy kell hozniuk, és ez nem fér össze azzal, hogy egy bíró magát nevezhesse. A 48B új javaslata elmondja azokat az eljárásokat, amelyek a kiegészítő bírák kinevezésére vonatkoznak. A 255. cikk értelmében kell a panelnek véleményt mondani arról, hogy ezek a bírák szakmailag megfelelőek-e, tehát itt kell elkészíteni hozzáértési sorrendben a jelölt bírák listáját. Ez tehát a 255. cikk eljárása, amely a bírák kinevezésére vonatkozik minden egyes esetben. Ez ugye részletesen leírja a panel munkáját, és azt, hogy érdem szerinti sorrendben listát kell készíteni a jelöltekről. Ez úgy vélem, hogy nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy szabadon döntsenek a bírák kinevezéséről. Mindezek után a következtetéseinket szeretném most elmondani. A 281-es cikk semmilyen módon nem mondhat ellent a szerződésnek, és különösen nem a 19. és a 254. cikkben, az EUMS-ben. Aztán az új 48B második bekezdése a parlament javaslatában úgy tűnik, hogy nem felel meg az autonóm kinevezés logikájának, amivel a tagállamoknak élniük kellene. A többi parlamenti módosítás önmagában nem tűnik problémásnak a jelenlegi jogszabályok értelmében. Köszönöm. Köszönöm. A szakbizottságot tájékoztatnám arról, hogy Skúris elnök úrral beszéltem tegnap délben, és ő azt kérte, hogy ezt a problémát nyomorra oldjuk meg, hiszen az általános bíróság jelentős növekedést élt meg, ami számokat illeti, ami az esetek számát illeti, tehát ez olyan méreteket öltött, ami már szinte jogmegtagadáshoz hasonlítható. Rapkai kolléga, én értem a bíróság nehéz helyzetét, és nem akadályozom meg, a, nem szeretném megakadályozni a megoldást, a bíróságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ellássa a feladatait, Viszont amit az imént hallottunk a jogi bizottságtól, illetve a jogi eh, szolgálattól, az is döntő, még csak nem is tudok szemlányos tenni a eh, jogi szolgálatnak, ez nagyon bonyolult anyag, csütör, csütörtökön kapták meg a megbízást, hogy készítsenek jogvéleményt, kevesebb mint 100 óra alatt kellett ezt a munkát elvégezni, még akkor is, hogy a kitűnő munkát végeznek, ez szinte lehetetlen, és csak átmeneti dokumentum. Pont ez a probléma. A jogi szolgálat elmondta azt, hogy egy átmeneti véleményt készít, tehát mit csináljunk akkor mi egy átmeneti vélemény alapján. Én értem a jogi szolgálat hozzáállását, de most meghallgattuk ezt az átmeneti véleményt, ez még később még alakulhat, teljes máshogy is kinézhet, ez is előfordulhat. De hát akkor ugye mi döntsünk azért. Ez az első megjegyzésem, a második. Lehet, hogy ez mindig igaz és helyes, és uh, Semmi nem szól az ellen, hogy a tagországoknak joguk van a kinevezéshez, viszont a rendelet, amely meghatározza a modalitásokat, ez az Európai Parlament és a Tanács rendelete. Tehát ez nem érv arra, hogy csak ezeknek a tagországoknak kizárólagos joguk van, ezt folyamatosan így tegyék, tehát átmeneti szabályozásokat készítünk, amelyeket a tagországoknak meg kell valósítani, ez joguk van, viszont mi vagyunk azok, akik a rendeletet készítik, és a harmadik megjegyzésem, itt pedig ki is térnek a problémánkra. Vannak olyan fogalmak, ahol én ezt problémásnak látom. Tájnó asszony, én eh, nek, önnek sem szeretnék eh, szemrehányást tenni, és nem fordítási problémáról van szó, hiszen én hallottam az eredetit, ön azt mondta, hogy a tanács elmondta nekünk, közölte velünk, és akkor most megvárjuk azt, hogy mit mond véglegesen a tanács. Tehát én itt nem nyitnék vitát, tehát a tanács megpróbálja, miután megállapította azt, hogy a Lisszaboni szerződés a parlamentnek több jogokat ad, ami nem tetszik neki, akkor úgymond megpróbálja ezt a, mégiscsak elvenni hátsó kapon keresztül. A szájjelentéssel felhívta a figyelmet, a delegált és felhatalmazáson a jogi aktusoknál sok más kérdésben is a tanács tisztviselői, a tisztviselők, mi vagyunk a választott tisztviselők, illetve képviselők, tehát a tisztviselők a tanácson belül ezt a rövid időt áprilisig megpróbálják arra felhasználni, hogy kész tények elé állítsanak bennünket. Én ezt nem tudom elfogadni, és egy olyan kérdésről van szó, amelyet igenis politikai szintre kell vinni. Én korábban azt gondoltam, hogy el kell halasztani a szavazást, de akkor utána ettől eltértem, hiszen nem mondom azt, hogy nem értem a törvényszék problémáját, és a jogi szolgált véleménye alapján megint csak azt gondolom most, hogy el kell, hogy halasszuk a szavazást, erre amúgy van lehetőségünk is. A jogi bizottságnak lesz majd még egy különülése, és egy ilyen kérdés esetében, amelyről uh, már beszéltünk, az áprilisi szavazásig, tehát mondjuk akkor nem márciusban, hanem áprilisban lesz a végső szavazás tehát, hogy a szakbizottság többsége azt mondja, hogy hát ezt mégiscsak valahogy meg kell oldanunk, akkor én még azzal is elégedett tudok lenni, de egy dolgot világosan el kell, hogy mondjak. Ezt nem koordinátorként mondom a frakcióm nevében, hiszen én nem vagyok koordinátor. Luigi Berlinger a koordinátor, és Evelyn régen a helyettes koordinátorval egyeztettem. A saját frakcióm értékes alelnökeként szólalok most. Az intézményközi kérdésekért vagyok felelős tehát, hogyha ezt most itt hagyjuk keresztül menni, azért, hogy ne akadályoztassuk a gépezetet, akkor ez politikai szinten megy, és utána a frakciókhoz kerül. Én gondoskodtam arról, hogy holnap az elnökségi ülésen, a frakciómban ez kerüljön napirendre. Nem csak ez, hanem az egész csomag, amiről itt szó van és fontos, hogy ezt a többi frakcióban is egyértelműsítsük, és az elnökök értekezlete is szóljon valamit, nem általában a témához, hanem ehhez a problémához kapcsolódóan. Ahhoz a problémához kapcsolódóan, hogy a tanács szemérmetlen módon megpróbálja tőlünk elvenni a jogokat, amelyekhez jogunk van. Én nekem ehhez pedig nincs kedvem. 20 éve dolgozom a parlamentben, mindenki tudja azt, hogy 20 év után önkéntesen távozok, és mindig is küzdöttem a parlament jogáért. Nincs kedvem ahhoz, hogy az utolsó eh, napjaimban, úgymond ebben a parlamentben hagyjam ezt a csatornán lefolyni. Tehát fontos, hogy ez politikai szintre kerüljön, és önként tartsuk azt a jogot magunknak, hogy a végén majd mégiscsak valami más fogadjunk el, de politikai vitát kell erről nyitni, tehát ha ez így lesz, akkor azért, hogy az eljárásban tovább léphessünk, ezt most elfogadhatjuk, és ezzel a bíróságnak teszünk kedvezményt, de ez nem lehet ok az elhalasztás miatt. Dann habe ich Herrn Kalott hat sich noch gemeldet. Szpjavka úr, aztán Kalott, Gargani úr, Lichtenberger mondja, Ez egy szavazás, ne felejtsük el. Nem akarok ennél hosszabb eszmecserét generálni. Szpjavka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. valóban érzelmeket kavar, amit Bernard mond, és nagyon sok mindenben egyet is értek vele. De hagyj emlékeztessek arra is, hogy hol tartunk. A Fontan jelentésről már szavaztunk, és ezen jelentés alapján ugyan még nincsen végleges álláspontunk és szavazásunk, van már tárgyalási mandátumunk, és el is kezdtük a tárgyalásokat a tanácssal. Tehát jó, beszéljünk erről a többi frakcióval, nem ellenzem ezt, és azt is belátom, hogy egyesek ezt problématikusnak tartják, hogy a tanács akar valamit nyomni a torkunkon. De minket senki nem kötelez arra, hogy a tanács véleményét elfogadjuk. Bernard egy kicsit szerintem túllőtt a célon. Igen, őriznünk kell kompetenciáinkat, harcolnunk kell jogainkért itt a parlamentben. Ugyanakkor, amit Tajnan Ansi írt, írt, azt most már be kéne fejezni. Segítsünk a bíróságnak, ne dobjuk be a törülközőt utolsó pillanatban. Amit a jogászaink megkaptak, és amit tőlük mi is megkaptunk, abból kell kiindulnunk, írásban most többet nem várhatunk tőlük, világos, hogy miért, és végül is, amit a jogi szolgálat mond, az ugyanaz, amit Tájnasszony mond. Most csak politikai vitát akarunk, vagy ennek a folyamatnak az eredményeit meg szeretnénk őrizni, és az arányosságot. Ez mind lehetséges persze, még csak az első olvasatnál tartunk. Ha a tanács márciusig nem küld nekünk semmit, akkor áprilisban kell szavazni, és akkor a következő jogalkotási időszakra tolódik át a dolog. Lichtenberger asszony, röviden, ha kérhetem. Rövid leszek. Egyetértek Rapkai kollega úrral teljesen. Ezt eh, más dosszié kapcsán is folyamatosan látjuk, ugyanakkor le kell szögezni azt is, hogy a tanács stratégiája valóban egy politikai vitát igényel, és ezt akkor ennek megfelelően a plenárison kell majd lefolytatni. Ott kell ezt a konfliktust megbeszélni, mert ez nem csak minket, a jogi bizottságot érintő kérdés, hanem valamennyi képviselőt érdeklő dolog vagyis, hogy hagyjuk-e magunkat marginalizálni, vagy sem. Köszönöm, Gárgáni kolléga úr. Elnök úr, annyit szerettem volna elmondani, hogy én most önbe vettem a bizalmamat, és önre bízom, hogy szavazunk-e vagy sem. Teljesen egyetértek Rapkai úr érvelésével. és tegnap is már azt mondtuk, hogy igen, ez egy politikai természetű probléma. De persze van ennek egy szakmai vonulata is. A jogi szolgálat azt mondja, hogy főleg az újjak számára vonatkozóan van különbség a tagállamok között, és hogy milyen modalitásokat választunk ki, az már tőlünk függ. Én az ön kezébe helyezem a sorsunkat, szerintem le tudtuk a szükséges vitát ehhez már. Itt az alkalom, hogy a parlamentnek több hatalmat követeljünk. Rakkai úr, újra aztán az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván, hogy a bíróság nevében ha most megszólalhatok, akkor a két intézmény között érthető ez az eljárás most és a vita is. A vitával kapcsolatban emlékeztetnék arra, hogy a bíróság véleményét a jogalkotónak három évvel ezelőtt küldte el, 2011 márciusában, és a parlament jogi szolgálatának már volt erről véleménye, utána a kormányokkal egyeztettünk, ez egy különleges dosszi ugyanis, mert ez nem csak egy tanácsi, hanem egy tagállamokat külön is érintő dosszié, hogy kiket választanak, javasolnak a bíróság tagjának, és három év alatt pont ugyan értelemben romlott a helyzet nálunk, mint ahogy azt eleve megmondtuk 2013-ban. Rekord számot értek el a hozzánk benyújtott esetek 2009 óta. Több mint 3300 ügy van előttünk, és az, az eljárásunk ideje a 48-as cikk alapján most már lassan a polgárok érdekeit sértő mértékben ö, hosszabbodott meg. Tehát itt az ideje annak, hogy az emberi jogi mm, egyezmény értelmében lépjünk. Tehát három éve zajlik a folyamat, és most hamarosan ugye választások lesznek, abba az irányba kéne ellépnie, hogy a parlament is javasolja, hogy a parlament által kívánt feltételek mellett alakítsák ki a kiválasztási feltételeket. A Strasburgi vita tudom, hogy vita volt, én csak ott megfigyelőként voltam jelen. Az elnökségnek gondot okoz ö, ö, a az egyébként preambulumban megfogalmazott követelések és fogalmak alkalmazása a gyakorlatban, és akkor még nem is beszéltünk a tagállamonkénti ö, ö, bírákról, a jelölt bírák kvalitásairól és egyéb eljárásokról. És nagyon rövid ö, most valóban az idő, három évig nem történt semmi, most pedig hirtelen kéne megoldást találni, a parlamentnek van egyedül hatása arra, hogy áprilisig sikerül-e ezt a ö, ránk vonatkozó szabályozást módosítani, vagy sem. A, a tagállamok és a bíróság nevében, ha gondolkodom, én is a megoldást támogatom, és ebben ösztönözném a jogi bizottságot is. Ezzel előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, itt a jogi bizottságban vegyük figyelembe, hogy van egy normális együttdöntési eljárás a tanács és a parlament között, és most van egy politikai harc a Lisszaboni szerződés kapcsán és óta. És, és sajnálatos ugyan, de az elsődleges jogban az van, hogy a tagállamoknak és nem a tanácsnak van kizárólagos kompetenciája a bírák kijelölése tekintetében. A jogi szolgálat véleménye annyiból meglepő volt számomra, hogy a jogi szolgálat azt mondta, hogy a 48-as kettes alpontja szerint a legutóbbi szavazásunk lehet, hogy maga is jogsértés volt, a jogi szolgálat rámutatott, hogy a tanácssal közös, együttes döntési eljárásban lehet ezeket a szabályokat ö, megváltoztatni, de nem formálhatunk jogot a kijelölési jog ö, befolyásolására, amennyiben az tényleg a tagállamok és nem is a tanács kompetenciája, ami a szavazást illeti, ugye bűnös vagy nem bűnös ki a bűnös, hogy lesz -e a nyáron új bírói kinevezés, ez most rajtunk múlik, az elsőfokú bírásságnál túl hosszú volt az eljárás. Évek tárgyalása után várakozásaink ellenére sikerült elérnünk egy forradalmi lépést, amit sokan itt nem is hittek el, az Európai Parlament politikai üzenetet akart itt a jogi bizottsági szavazással kiküldeni a világba, és magunk sem hittük azt, hogy ez sikerült, és mint előadó annak idején is elmondtam, hogy ha a tagállamok a rotációs eljárásban megállapodnak, akkor ettől függően kell kialakítani a bírósági kinevezések eljárását is, de erre vonatkozóan nincsen konkrét és már lefektetett szabály, tehát a következőket sikerült elérnünk, és ezt ne felejtsük el először is. Egyáltalán lehet új bírákat kinevezni, pedig korábban nem lehetett. Egyes tagállamok ezt is meg akarták fúrni másodszorban. A kiválasztási kritérium az alkalmasságra benne lesz a kritériumok között formálisan harmadsorban. Egy tagállamból sem jöhet két bíránál több, és negyedsorban, hogy a plenárison addig nem szavazunk, amíg teljes körülön nincsen meg nekünk megküldve a kiválasztási kritériumok és az érvelés a jelölés mellett. Tehát a parlament hozzájárulását egy vétóeljárásban harcoltuk ki. Áprilisban lesz először ilyen, milyen az utolsó szó, egységesen megegyeztünk ebben, erre jogot kaptunk, és most már ott tartunk, hogy a frakcióink és a bizottságunk egyáltalán vitatkozhat erről. Aki most a szavazás hátráltatja, annak el kell magyaráznia majd a lakosságnak, hogy miért támogatja azt, hogy ne legyen több bíró, és ezt a felelősséget szerintem nem vállalhatjuk magunkra, mert eleve ö, ellenséges a hangulat. Én kérem a kollégákat, hogy szavazzák meg a javaslatot. Tehát akkor, és hogy most szavazzuk meg, én is támogatom ezt, ö, de azzal, hogy majd a plenárison ez újra felmerül, ahogy Rakkai úrast követeli, és ahogy többen is kifejtették. Tehát a frakciókban akkor erről még egyszer legyen vita, ez egy politikai kérdés, ezzel egyetértek, és akkor áprilisig a tanástól azt várjuk el, hogy valamit küldjön. Még egy mondatom lenne. Eleve én magam is mondtam, hogy én is bele tudok ebbe esetleg menni, de azt nem fogadom el, hogy akár ki a tanástól, vagy egy tagállam azt mondja, hogy itt mi vagyunk a hibásak, nem, mert korábban is ők ö, gátolták a folyamatot. Elfogadom ezt az eljárást, de ö, kérem, hogy szögezzük le a jegyzőkönyvben, hogy ebből nem lesz automatizmus, és nem vagyunk köteles minden eztán kijövő tanácsi javaslatot megszavazni. Jó, gyors, rövidített volt az eljárás, de a mostani szavazás csak annyit jelent, hogy magát az ügyet tovább visszük, de nem fogadunk el bármit, amit majd a tanács javasolni fog. Ezt legalábbis a saját frakcióm lelkére szeretné megkötni. Ezt miért akkor tulajdon, tula, tudomásul vesszük, most pedig szavazunk géppel arról, hogy folytassuk-e az eljárást, illetve hát Tején asszony jelentését támogatjuk-e. 22 dafür, keine Nein. 21 igen szavazat, 22 tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadtuk. Most zárt ülés következik. Egy percre felfüggesztem az ülést, amíg a technika átáll. Köszönöm.